Euh, euh, Kedves kollégák, azt javasolnám, hogy foglaljunk helyet, és szerintem kezdjünk is hozzá a mai munkánkhoz. Az egyes napirendi pont, a napirend elfogadása, azt szeretném elmondani, hogy módosítottuk az eredeti sorrendet, és a 7-es és 14-es megegyezéses módosítások megvitatása McIntyre asszony tollából elhalasztásra kerültek a január 23-22-23. ülésünkre. Egyébként a 25-ös napi rendi pont, amely a gazdaságpolitikai koordináció Gutyeres úr tollából, a rendkívüli ülésünkre került áttételre január 9-ére. Két új pont is bekerül a napirendünkre, a 27. pontot követően, a 27A pont, amely eszmecsere lesz azon munkálatokról, amelyek egy felmérés megszervezéséről szólnak, a közösségi munkaerő felmérésről van szó, ez az Danoka jelentés, a 27B pedig szintén eszmecsere lesz, a kiküldetésben lévő munkavállalók végrehajtási irányelvének témafelelősével Jazlovjecka asszonynal, ha megfelel önöknek ez, akkor így el is fogadtuk a napi rendünket, az elnök közleményeiből négy van. Először arra emlékeztetném önöket, hogy a ma délutáni munkánk végén, itt a terem előtt egy kis évvégi koktél partit szeretnék eh, javasolni önöknek, remélem minnyáján el tudnak jönni, üdvözlendő lenne, hogy mindenki ott legyen, és kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánhassunk egymásnak. A január 22-23-ai munkánkkal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a 23-ai délutáni ülésünket, január 23-ai ülésünket töröltük, úgyhogy e, csütörtökön január 23-án 12.30-kor e, zárul le a munkánk, ha csak nem maradnak itt a három oldalú tárgyalásokon, amelyeket a kiküldetési irányával kapcsolatban folytatunk. Aztán a rendszeresen visszatérő pontjainkkal kapcsolatban, tehát a fel nem használt tolmácsolásokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy most eh, ezen napirendi pont alatt bizony van mit mondanunk, ugyanis a spanyol tolmácsolást nem használták föl. A legtöbb olyan árnyék előadói előad, találkozón, amely a McIntyre jelentésre vonatkozott, a SND árnyékelőadója Gutierrez úr annyira röviden jött el a látogat ezekre a találkozókra, hogy nem használta ki a spanyol tolmácsolás adta lehetőségeket. Negyedik bejelentésem ami a munkálataink internetes közvetítését illeti, hagyományosan interneten lehet minket webstreamingen követni. Hármas napi rendi pont, 2013. október 10-i jegyzőkönyv elfogadása, hogyha nincsenek megjegyzések, akkor így módon folyt, fogadjuk el magát a jegyzőkönyvet. Négyes napi rendi pontra térünk át, Szolvit. Azonnal meg is adom a szót Kessler úrnak, ő ugyanis nincs itt, így nem tudom neki megadni a szót, mit is tehetünk, hogyha ez így van, tehát a témafelelősünk nincs itt, de Bakker úr szintén nincs itt, hát akkor mi legyen most? Kaza úr sincs itt, hát mi lesz akkor most? azon felelős parlamenti tisztviselőket kérem föl arra, hogy tegyenek meg mindent, hogy dolgozhassunk, mert hogyha nem tudunk így eljárni, akkor utána szavaznunk kell, ha, ha pedig nincs itt senki, akivel a különböző jelentéseket beszélhetjük meg, akkor szavazunk. Az, az elnök asszony pedig most felfüggeszti az ülést. On me dit que le, le groupe euh, du... A néppárt úgy tűnik, hogy már lassan megjelenik, mindent úgy követnek el, hogy itt lehessenek a liberálisok is frakció részéről, lassan idejönnek. De Bakker úr is as soon as possible szép ékes magyarsággal és franciasággal itt lesz mindjárt. Úgy tűnik, hogy a liberálisok hamarabb ideértek, mint a néppárt ebben a csatarendben való befutásban, úgyhogy akkor az ötös napirendi pontot el is adtam, és hát sajnálom a néppárt részéről jelenlévő tagok felé nézve, hogy ez így van, de akkor át is lépünk az ötös napirendi pontra, és azokat a kompromisszumos módosítókat vizsgáljuk meg, amelyek a TRAN szakbizottsághoz kerültek a kikötői szolgáltatások piacra jutása és kikötők pénzügyi átláthatósága szempontjából, tehát a TRAN-nak küldjük meg, témafelelős pedig Filip de Bakker az ALDE részéről. Nyolc kompromisszumos módosítót fogalmazott meg. Az előadónk öné a szó. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy kicsit késve vagyok. A kompromisszum a kikötői politikáról és szolgáltatásokkal foglalkozik. Nagyon konstruktív együttműködést folytattunk valamennyi árnyék jelentéstevővel, és eh, valóban megmutattuk azt, hogy a kompromisszum irányába dolgozunk ebben a nagyon nehéz ügyben. Természetesen eh, sokkal eh, nagyon jól tudjuk, hogy a bizottság már jó ideje próbálja összehozni ezt a, az ügyet. A harmadik alkalommal van a parlament előtt ez a csomag, a hollandok szokták mondani, hogy hát reméljük, hogy majd sikerül nagyon konstruktívan dolgoztunk együtt, és valóban nyolc kompromisszumot sikerült összehoznunk. Kezdeném azzal, hogy egy kicsit elmagyarázom a hátterét a kompromisszumos cikkeknek, illetve hogy milyen kompromisszumok születtek. Egyrészt van kompromisszunk a 10 per 2-es bekezdéssel, ami a 2023-as anyaggal foglalkozik, ez nagyon nehézen jött össze, és örülöttünk, hogy sikerült megállapodásra jutni. Az e-kompromisszum egy kicsi változtatás, ami szerintem javítja a bizottsági szöveget. Többen, legtöbben örülünk a következő módosító az a lehetővé teszi, hogy minimum köz, követelményként a szociális és munka jogszabályokat be kell tartani, ebben is sikerült megállapodtanunk, és az F az pedig azt szabályozza, hogy az irányító testülete a kikötőnek rendszeresen kell, hogy konzultáljon a dolgozók képviselőivel, ez is egy hozzá. Ami pedig a preambulumokat illeti, amiket kaptunk, ugyancsak egyet összhangban van ezekkel a cikkekkel. Mind azáltal van két további módosító, amit Hoyt úr terjesztett elő, amelyeket nehéz támogatni. A 8-as bekezdés 6-os pontja inkább a bizottsági javaslatot támogatja, Tudom támogatni Bach úrnak a javaslatát, mert szerintem az egy eléggé általános, és a 28-as cikkére hivatkozik a szerződésnek. Az összes módosító, hogy ezek vannak, ezeket nem igazán tudjuk támogatni, mert egy kicsit talán túl messzire mennek, és más frakcióknak is ez a véleményük. Ami a 18, 17-es, 18-as cikkeket jelentik, ezek elfogadhatatlannak minősítette az elnökség, a foglalkoztatás szempontjából. Próbáltunk ezekkel is kompromisszumra jutni, ahogy Hewitt úr azt javasolt, hogy hagyjuk ki. Mi egy szóbeli módosítást javaslunk, de úgy gondolom, hogy miután ezeket elfogadhatatlanak minősítették, átadhatjuk, hogy ezt vitassák meg a közlekedési bizottságban, mert szerintem a az egész vita arról szól, hogy ezt a csomagot hogyan kell felépíteni, és mi lehet a szerepe a tagállamoknak, az ellenőrző testületeknek, és hogy jó, megfelelő módon működjenek a kikötők. Majd Hojtúr ezzel foglalkozik. Másik dolog, ugyancsak Hojtúrnak a, azok a koncesziós kérdésekre vonatkozik. Itt ugyan csak az a helyzet, a bizottsági meg szerintem javítható. Továbbá úgy gondoljuk, hogy ez is túlmutat a foglalkoztatási aspektusokon, tehát inkább a trendban kellene tovább vitatni. Többek között a koncepciós irányelv maga is itten szóba jön és egy kicsit egész Európára, hogyha megnézzük, akkor 5-6 kikötőt megvizsgálunk, akkor mindegyik másképpen értelmezi ezeket a rendelkezéseket, tehát ezt is szélesebb keretek között kellene megvitatni. Tehát összességében azt hiszem, hogy nagyon sok nehéz kérdésben, nagyon sokan úgy nyilatkoztak, hogy ez nem lenne egy jó végkövetkeztetés. De figyelembe véve a konstruktív munkát, amit az jelentéstevők tettek, jó kompromisszumot tudtunk elérni sok kérdés, és egy eléggé kiegyensúlyozott jó véleményünk, valami egy jó kiinduló pont a közlekedési bizottság számára is, és remélem, hogy ez majd később a szavazáskor is meg fog mutatkozni, és a foglalkoztatási kérdéseket is a közlekedési bizottságban is majd figyelembe tudják venni. Köszönöm, elnök! Köszönöm. Szeré Eszájának adom meg a szót, aki Bach új helyet szól. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Bach úr ma nincsen jelen a mai napon ugyanis ugyanebben az időszakban a közlekedési bizottságonnál van szükség a szavazás miatt rá, és egyébként előadó is az utasok jogaival kapcsolatban elnézést kér, hogy nincs jelen, és a következő közleményt szeretném felolvasni az ő nevében. Mindenek előtt köszönöm szépen az előadónak és az árnyék előadóknak a jó együttműködést és a gyümölcsöző vitákért nagyon érzékeny és hosszú története visszanyúló dossziéről van szó, és nehéz volt megállapodást találni, de úgy gondolja, hogy sikerült a megalapozott kompromisszumokat találni a legtöbb témában. Támogatja az összes kompromisszumos indítványt, és a módosítók nagy többségét is támogatni tudja és az e a kompromisszum szövegével is egyetért, bocsánat, az A és a D a kompromisszumot is támogatni tudja. Howitt úr kompromisszumos módosítója az 56-os, amely 8. cikk 6. bekezdésével foglalkozik, szintén élvezi a támogatását. Tehát itt egy, egy kicsit ellentmondásban van azzal, amit az előadó mondott, de minden bizonyal Ön tudja, hogy támogatja ezeket a szóbeli módosítókat. Ennyit szeretne hozzáfűzni, Bakor, és még egyszer köszönetet mond a jó együttműködésért. Köszönöm szépen. Richard Howitt. Thank you very, very much. First... Köszönöm szépen. De Bakar úr kiváló munkát végzett, és a kompromisszumok és a tárgyalások területén igen, és ez egy olyan vélemény, amely, amit el lehetett érni, és mindent elért, amit csak lehet ezen a területen. Azt gondolom, nagyon jelentős haladást ért el. Gratulálni szeretnék az eredményhez, tehát mindenek előtt, mert a tárgyalásoknál ilyen határidőt kért, és a munkacsoportom beleegyezését meg kellett szereznem ehhez ami a javaslatot illeti, szavazni fogunk arra, hogy ezt elutasítsák, mert akik ezen a területen dolgoznak, és a kikötőkben dolgoznak, ott komoly hátrányokat is szenvednek. Még egyszer megismétlem a tárgyalásokon, és igyekeztünk előítéletek nélkül neki menni a dolognak, és lehetőség szerint megtaláljuk a kompromisszumokat, de nem győztek meg bennünket ezzel a joganyaggal, és az elutasítás mellett fogunk szavazni, mit már mondtam. És természetesen abban bízunk, hogy a szakbizottság hasonló módon lép fel. Aztán másrészt pedig szeretném jobban hagyni a kompromisszumos módosítóknál a 16-os preambulum bekezdést kell megemlíteni, itt Bachurnál is erről volt szó, Igyekeztünk ebben a nagyon, témá, nagyon nehéz témában meg kompromisszumot találni, és tartsuk szem előtt, hogy megállapodhattunk volna a preambulum bekezdésben, de hát végül is csalódást okozott, hogy a cikkben nem tudtunk megállapodni, és a, arra utalt a néppárt, hogy ha elfogadhatna a szóbeli módosítókat az A cikk esetében, a nyolcas cikk esetében, és hát jó lenne, hogyha még egyszer ezt meg tudnánk vizsgálni, hiszen és a támogatást lehetne kialakítani, és segíteni a vélemény elfogadtatásában. Természetesen van egy vörös vonal, és ez a 68-as módosítónál a alvállalkozói szerződések esetében. Itt komoly véleménykülönbség van, tényleg érdemi véleménykülönbség van, nem nehezettem elképzelni, hogy ebben tovább lépünk. A szóbeli módosítnál, és ez súlyos problémát jelentene, és a és lényeg, ha itt össze tudnánk fogni, akkor a szocialisták, a demokraták helyzete megváltozhatna, illetve a véleményük is megváltozhatna. és a, nyilvánvalóan tudjuk, a szociális védelmet aláshatja az alvállalkozói viszony, és ne támogassuk, utasítsuk el ezt a javaslatot. Egyébként pedig meggyőződésem mozgósítani kellene minden erőnket, és a kompromisszumokat egyébként támogatni tudja. Köszönöm szépen! Igen, kérem, másképp szót Elizabeth Schrötte. Um, is... Köszönöm szépen. Nagyon nehéz anyagról van szó. Rendkívül érzékeny anyagról van szó. Itt nem csak a kikötői szolgáltatásokról van szó, hanem valójában arról van szó, hogy milyen munkajogokat biztosítunk itt, és hogy elképesztő nyomást gyakorolnak-e, vagy lehet-e gyakorolni a kikötőkben a biztonsági sztenderdekkel szemben és a megszerzett jogokkal szemben. Emlékszünk, hogy nagy tüntetések voltak itt a parlament előtt, ahol azt mondták, hogyha nem találtok tisztességes megoldást erre a kérdésre, akkor nehéz lesz, és az EU-t itt bírálták abban az esetben is, hogy biztonsági sztenderdeket, a munkajogot az EU fel kigítja, fújítja, vagyis nagy a felelősség igazat adok az előadónak, jól tárgyaltunk, sok mindent sikerült elérni. Tulajdonképpen azt folytatjuk valamennyire, amit a szociális partnerek már meg akartak csinálni, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk. Támogatjuk a központi kompromisszumokat, mert az előadó tényleg kompromisszumkész volt. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb kompromisszumot támogatni tudjuk de problémásnak tartom, és ezt őszintén el kell, hogy mondjam, hogyha van itt egy bekezdés, egy kompromisszum után, tehát egy cikke később, amely gyakorlatilag feloldja a kompromisszum tartalmát. Miről is beszélek? A DA kompromisszumról. Ez a negyedik cikk második bekezdésére vonatkozik, a DA pontról beszélek, mint mondtam ha megnézzük a negyedik cikk harmadik bekezdését, itt pont az ellenkezőjét mondjuk annak, mint amit a kompromisszumban elértünk, mi szerint legyenek minimális standardek, de utána meg azt mondják, hogy ezek limitálva vannak, ezek a minimális standardek, akkor az egész, amit elértünk, ugyebár, hogy megszűnik. Tehát meg kéne nézni, hogy egy ilyen cikket okafogyottá teszünk-e, hogyha épp az ellenkezőjéről beszél, ugye? É. A zöldek számára ez azért ez fontos dolog, mert hogyha a kompromisszumot így lenullázzuk, akkor nem tudjuk megszavazni a dossziét, az egész joganyagot. A kérdésem tehát az, hogy a négyedik, 44. módosítót nem tudjuk ejteni, hogyha kompromisszumra jutottuk már. Ezt nézzük meg, szerintem feltétlenül. Ha a 44. cikk átmegy, akkor az előadó itt pozitív jelzést küldött, erre cikkre vonatkozóan akkor nehezünk lesz, mert amit ilyen fáradtsággal megtárgyaltunk, és sikerült egy kiutat találni, véleményünk szerint az gyakorlatilag ezzel lenullázódik. Nagyszerű. Úgy látom, hogy senki más nem kíván már szót kérni. A témafelelősnek válaszadásra adom meg a lehetőséget, és ez arra vonatkozott, hogy a szavazási listán hogy is állnak a dolgok. Kicsit meglep engem, és kis ábrándít mindaz, amit hallottam. Óriási mennyiségű órát töltöttünk el, igen, építő jelleggel együtt, komoly, jó jellegű kompromisszumokat dolgoztunk ki, ott is, ahol a tárgyalási készség megvolt, piros-vörös vonalak nélkül, fenntartások nélkül, amit most hallok itt a szakbizottsági másfél-két órával a szavazás előtt, ez ellentmondásos és késábrándító. Témafelelősként tudásom legjavát adtam hogy közös álláspontot tudjunk a frakciók között kialakítani, és számos ideológiai megközelítésből adódott. Gyakorlatilag pedig valóban a bizottság szövegét is javítottuk, és kiegyensúlyozottabb véleményt tudunk a TRAN elé tárni, amely számukra is jó kiindulási alapot képezhet. Az első beszédem alap, során, amikor először beszéltem a sedókkal, akkor az, AM, az AMPL szakbizottság legnagyobb te, hatásköre valóban a szociális párbeszédre vonatkozott. A bizottsági javaslatban ez nem szerepelt, és én akkor a beszédemben elmondtam, hogy adjunk esélyt annak, hogy a tárgyalásokat nyitottan lefolytassuk, és a szociális párbeszédnek is adjunk esélyt ezzel arra, hogy az európai szinten valóban minden lehetőséget meg akarunk a szociális párbeszéd számára nyitni, megfelelően nevesítve, és hát erről szólt ez a kezdeményezés. Nem szabad túl terhelni ezt a véleményt, amely szerintem olyan vörös vonalakat jelentene, amelyeket nem kell átlépnünk. Óriási munka áll mögöttünk, ez egy kiindulási alap a Transport Szakbizottsággal. Véleményem szerint például tudom, Havit úr elmondta, és mindig is elmondta, gyakorlatban is rámutatott, nagyon nyitott volt a kompromisszumos tárgyalások során is a készség. Most azt mondja, hogy negatív vagy pozitív szavazással fog például a szavazati listán támogatni vagy nem támogatni bizonyos kompromisszumos javaslatokat. Tiszteletben tartom a frakciójának a véleményét, saját véleményét, de azt gondolom, hogy a kompromisszum komoly utat tett meg az ön frakciójának irányába. Adtunk és kaptunk is, és sokkal kiegyensúlyozottabb a vélemény. Nem lehet csak egyszerűen lesöpörni a bizottság javaslatát az asztalról. Más kérdésekre is utalnék most, amelyekre utaltak. A 8 5-as cikk 6-os bekezdésénél eredetileg Bach úr módosítója felé nyitottam, és azt mondtam, hogy kész vagyok elfogadni kompromisszum alapjaként, még akkor is, hogyha a frakcióm nem ö, örül ennek, hiszen ideológiai törésvonal mentén húzódik meg ez a kérdés, és tiszteletbe kell tartanunk ezt, és akkor ez lenne észszerű megközelítés. Vannak megjegyzéseim is, remélem, hogy mindnyáján reflektálnak azokról, mert én úgy vélem, vélem tényleg, hogy a kompromisszum, amelyet kidolgoztunk, minden frakció számára jó lépést képezhet, és reméljük, hogy a félelmekből is sikerül leépíteni ezeknek a kompromisszumoknak, hála elhesegetni azokat. Nagyon nyílt szellemben dolgoztunk együtt. Remélem, hogy erről, is, erről majd még elgondolkodnak, amikor a véleményről szabadunk. Világos, tiszta, jó kiindulási alapot képez a tran való tárgyalásokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, témafelelős úr. Az ön kiábrándulásának ellenére szavazatra fogjuk bocsátani a véleményét, már most mindjárt, nem sokára, de ezt megelőzően. Martin Kassler végre megérkezett, de most megint eltűnt. Igen, itt van körünkben Kessler úr, úgyhogy azt javaslom, hogy egy kicsit időben most térjünk vissza, és a négyes pontra térjünk át, amely a megegyezéses módosítások megvitatásáról szól, az IMCO-hoz intézendő módosítók ezek. Szolvit címmel kérem, öné a szó. Vielen Dank. Entschuldigung für die Verspätung. Ich war noch mit... Köszönöm, elnézést kérek. Az ENFI bizottságban kellett még lennem, és nem néztem meg igazán a napi rendet, hogy mondjuk az első pont. Köszönöm szépen a megértésüket. Öt frakció adott be kompromisszumot, és tulajdonképpen az összes kívánságot teljesítjük, úgyis nem sokára karácsony van. Ezért aztán eh, a Solvit eh, esetében is a problémák kapcsán szinte mindenkit teljesen ki tudtunk elégíteni. Köszönöm a szocialistáknak, de az ECR-ben e dolgozó kollégáknak is azt hiszem, hogy jó dokumentumot sikerült készíteni. Az első kompromisszumnál szeretném felhívni a figyelmet hogy a polgárközelség és a fogyatékelőlök esetében hogyan tudjuk a szolvitot jobban bevezetni. Itt egy javítási javaslat született, ami eredetileg nem volt benne a dokumentumomban. Aztán egy másik dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet még, ez a harmadik módosítóra hivatkozik hogy még egyszer nézzük meg a nemzeti intézmény szerepét a Szolvitnél eh, legyen a nemzeti intézménynek egy vezető szerepe, és hogy vegyük figyelembe azt a lehetőséget is, hogy a szolvit intézmények helyi szinten is támogatást nyújthassanak, tehát adott esetben egy fővárosban, de akár kisebb régióban is legyen lehetőség, hogy megjelenjenek ezek. Végül pedig, ha megnézzük a szavazó listát, szinte mindenhol plusz van már, ezért aztán nem gondolom, hogy el kell húznunk az időt. Gyorsan tudunk róla szavazni, és bízom abban, hogy így egyben gondoskodunk arról, hogy a szolvit jobban jelen legyen, látható is legyen, és így egy-egy problémát az európai jogalkotásban jobban meg tudjunk oldani, és köszönöm szépen mindenkinek, aki segített, hogy a saját kezdeményezésű jelentésünk a szolvitról jól működjön. Kollégák közül kívánne valaki szót kérni, ha nem, akkor de igen? Baldacsinó asszony. Eh, Köszönöm szépen. Teljes mértékű együttműködés volt, ahogy ezt elmondta a jelentés készítője is, és ha valóban azt akarjuk, hogy az állampolgárok bizalmát és az üzleti körök bizalmát is megnyerjük a belső piacon, akkor látni kell, hogyha problémák vannak a hatóságokkal, nem csak a tagállami szinten, de még határon átnyúló szinten is, akkor kell, hogy legyen egy olyan mechanizmus, ami ezeket a problémákkal a megoldását lehetővé teszi magánszemélyek, üzleti vállalkozások számára egyaránt. Tehát itt fontos, hogy együttműködjünk, és ezért vannak ezek a módosítók. Tehát ez a mechanizmus, ez az eszköz, ami a szolvit, ezt meg kell erősíteni, és nem csak azzal, hogy láthatóbbá tesszük, mert ez nem csak egy láthatósági kérdés, hanem a hatékonysági eszközt is akarunk, hogy legyen, ami valóban segít az állampolgárok problémáinak megoldásában. Módos tehát vannak javaslatok, amiket eh, átalakítottunk, ez a Solvit, eh, ez egy eszköz, és fontos, hogy ez hozzáférhető legyen azok számára is, akik fogyatékossággal élnek, mert szerintünk mindenkit be kell, eh, be kell venni a társadalomba, nem lehet senki sem diszkrimináció alanya. És abban is megállapodtunk, hogy a láthatóság és ez az eszköz, ezek valóban szükségesek, és ezek elérhetővé kell tenni regionális szinten is, sőt, helyi szinten is, oly módon, hogy ez a szolgáltatás valóban segítsen az állampolgároknak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van-e más, aki hozzá kíván szólni? Kassler úr. Szerintem nincs más szükség az ön részéről további kommentárokra, úgyhogy erről majd egy kicsit később fogunk szavazni még a délután során. Akkor most a hatos pont következik az a vélemény, amit a bizottság számára készítettünk, illetve a környezetvédelmi és az ITRE szakbizottság részére és amik egy ö, saját kezdeményezésű jelentésben vannak, hogy meghatározzuk az éghajlat és energiával kapcsolatos politikákat 2030-as cég. És a mi ö, szakbizottságunk véleményét Dávid Kaza állította össze, akinek meg is adom a szót, hogy az öt kompromisszumos módosítót ismertesse. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbáltuk, amennyire csak lehetséges volt, hogy megvilágítsuk a fontosságát ennek az európai munkaerőnek, amit az iparágnak szükségletei alapján kell felkészíteni, és figyelembe véve az éghajlati változásokat. Nem akarok túl sok időt igénybe venni, mert sikerült öt kompromisszumos módosítót összehozni az érintett felekkel együttműködve meggyőződésem, hogy nagyon fontos volt megemlíteni az ö, dolgozóink ö, szakképzettségét. Ez szorosan összefügg az igényeivel. Nem volt könnyű kialakítani ezt a kompromisszumot, de ahogy Kassler úr elmondta korábban, ez a karácsonyi időszak ez mindenkire hat, és így sikerült ezt az aktát lezárnunk. Szerintem a szavazás után egy jól kiegyensúlyozott jelentéssel rendelkezünk majd. Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, Kliveti, Kranzment, Lambert és Sote kollégáknak az együttműködésért és a hozzájárulásért, amit adtak eh, ez a munkához. Szerintem nélkülük nem sikerült volna ezeket a kompromisszumokat elérni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Minodoraki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 számos olyan fontos döntést hozott, mint például az Erasmus Plus programot, amely felkészíti a fiatalok az ökológiai és zöld gazdaság ismeretére. Ne feledjük el azt sem, hogy ezen szakpolitikáknak óriási előnyei lesznek az energetika területén, a munkahelyteremtés területén is. Úgy vélem, hogy talán az előkészületeket sokkal korábban kellett volna kezdenünk, de a lényeg, hogy 2030-ra jó eredményeket érjünk el. Ehhez pedig az kell, hogy már most ezen szakterületen működőképesnek kell lennünk. Ugyanígy módon nagyon fontos, hogy minden megfelelő képzettséget biztosítsunk ezen területeken. Az öt kompromisszumos módosítón túlmenően még szólnék a további módosítókról, azokat üdvözöljük, nagyszerű volt az együttműködés a témafelelőssel úgyhogy csak arra kérhetem önöket, hogy szavazzanak mellette, kedves kollégáim ennek a jelentésnek, hogy minnyáján kellemes, békés ünnepeket tölthessünk együtt. Jean Lambert. Thank you very much. And... Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a nagyon ö, eredeti megoldásokat. A kompromisszumokkal kapcsolatban az ötből hárma, háromhoz csatlakoztunk, vannak bizonyos fenntartásaink a tekintve, hogy a kompromisszumok most egy kicsit elmozdulnak az eredeti elképzelésekről. Például a dekompromisszumban az eredeti javaslat nagyon megfelelt az igazságos átmenet gondolatának, most viszont egy nagyon energiaintenzív ágazatok adott esetben át kell, hogy alakítsák a munkaerőt az átmeneti időszakban, vagy át, és hogyha megnézzük, hogy hogyan őrizzük meg a munkahelyeket azáltal, hogy egyes nagyobb politikákat megváltoztatunk, például a kibocsátási kereskedelem és árazás területében, ezek olyan kérdések, amik szerintem a 20-as módosítóban világosá válnak a gondok, és ez összefügg az energiapolitikával. Egy az E kompromisszumban van az, a, amihez tudunk csatlakozni, nem csak nem csak azért, mert szóbeli, de ez az, az, hogy mit kezdünk a magas eh, energiaintenzitású iparágakkal, és hogy milyen kompenzációt alakítunk ki attól függően, hogy milyen energiapolitika van. Tehát vannak fenntartásaink ezzel a két módosítással kapcsolatban, az egy, a három másikkal elégedettek vagyunk, és értjük, hogy milyen erőfeszítéseket és törekvéseket képviselt a jelentés készítője a kompromisszum megtalálása jegyében. De ezért nem fogják megtalálni a mi frakciónk nevét ezeknél. Elnök, köszönöm szépen, Krajtman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak, az előadónak, az árnyék előadóknak is. Itt a véleményünkben tényleg arra koncentráltunk, ami a feladat. Arról van tehát szó, hogy ebben a fontos dokumentumban az energiapolitikával kapcsolatban a munka és szociálpolitikára koncentráljunk, és ne azokra a dolgokra koncentrálva van klí klímacélok, egyes, hármas, stb. És köszönöm szépen mindenkinek, ez egy fontos dolog volt. Ez azt mutatja, hogy annyira nem eltérők a vélemények, például abban a kérdésben is, hogy a munka és szociálpolitikai témákat eh, jól figyelembe tudjuk venni, amikor új célokról beszélünk a klíma és energiapolitikában a következő évtizedekre vonatkozóan 2030-ig. És a kompromisszumok és azt gondolom a zöld technológia az, ami hiányzik. És ezzel veszélyt jelent, tehát itt a foglalkoztatásban ne jelöljünk ki olyan célokat klímaterületen, amiket nem lehet elérni, munkahelyeket nem veszíthetünk el emiatt. Ez nem lehet a mi szakbizottságunk célja. És azt gondolom, hogy a munkavállalókat kell képviselnünk itt Európában. Szerintem jó kompromisszumokat és egy jó véleményt dolgoztunk ki. Örülök neki. Köszönöm. a Kérem más is szót, nem? Jelentés készítője. Nekem nincs hozzátenni való, megértem eh, Lambert asszonynak az álláspontját azonban, mint önök valamennyien tudják, nem igazán lehet megoldást találni úgy, hogy mindenki elégedett legyen. Tehát nézzük meg, hogy mi van előttünk, szerintem nagyon jó a jelentés. Ö, le, majd legközelebb jobban csináljuk. Hát, hogyha legközelebb az 2040-ben lesz, azért az nem az most lesz a közeljövőben, tehát maradjunk akkor ennyiben egyelőre. A nyolcas pontban pedig a nyolcas pontban mindössze szeretném képviselni azt a levél tervezetet, amit a jogi bizottság elnökéhez intézünk, hogy a 270-es, 71-es EUMS cikkeket jogi határidőkkel szembe, illetve az ellenőrzéssel történő szabályozás, az úgynevezett Omnibus 3-nál vegyük figyelembe. Már korábban beszéltünk ezekről, és azóta egy írásos eljárással sikerült megállapodnunk abban, hogy egy módosítót figyelembe vesszünk, ez egy jelentős módosító, amit többek között Őri Csaba kért, és aki amiatt aggódott, hogy a határidő, amit az Európai Bizottság előírt, a, az annyira szoros lenne, hogy esetleg ezek a delegált aktusok mindig a mandátum végén kerülnek elő. Ebben a konkrét esetben három jogalkotási tevékenységről van szó, amik a mi hozzánk tartoznak, és kezdetben nem kerestek meg minket véleményalkotásra, és amikor az Omnibus egyet vizsgálták, akkor derült ki, hogy a mi véleményünk az Omnibus 3-mal kapcsolatban még hiányzik. Miután a bizottság ma szavaz, be kell valljam, hogy a koordinátorok hozzájárulásával már elküldtük ennek a levélnek a lényegét azért, hogy a jogi bizottság ezt teljes mértékben figyelembe tudja venni. A tartalmat illetően az egyes mellékletében a, módosít, a javaslatnak ö, olyan intézkedéseket javasolnak, amelyek prak intézkedéseket, amiket delegált aktusokkal és ezzel eddig még sosem volt problémánk. Ami a kettes mellékletet illeti, ottan a a Prag PRS módosítás és a Szájer jelentés alapján, amit a jogi bizottságban fogadtak el. Korábban úgy gondoljuk, hogy ezeket a rendelkezéseket az delegált aktusokkal összhangba kell hozni. Ennek megfelelően azt kérjük, hogy minden egyes pont, ami a kettes mellékletben szerepel, az kerüljön törölésre, és kerüljön át az egyes mellékletbe úgy, hogy a delegált aktusok rendszerének előnyeit élvezhesse. Ha viszont a jogi bizottság egy rugalmasabb álláspontot kíván, akkor feltéve, hogy a bizottság eh, megerősíti ezeknek a pontoknak az erős technikai jellegüket és, a, és az átadási határidőket, akkor esetleg újra meg tudjuk vizsgálni a saját álláspontunkat, és így módon eh, tájékoztattuk a jogi bizottság elnökét minden esetre. Emlékeztetünk arra, hogy a öt évnél hosszabb nem lehet a hatáskör átadás, és hangot adunk Göri úr aggodalmának, azért, hogy felhívjuk a figyelmét az elnöknek arra, hogy el kell kerülni az átfedéseket ezen jogszövegek megvizsgálatakor, és hogy ez ne egyenessen egybe a kampányjal, illetve az európai parlamenti választásokkal és a felállással, amely a választást követi. Továbbá azt kérjük, hogy amennyiben a jogi bizottságnak esetleg az eljárás során olyan vélemények eh, kerültek volna a tudomásra, amelyek eh, eltérőek, és eh, a rendszerek egymáshoz igazodnának, akkor minket, velünk feltétlenül konzultáljanak. Van egy kérdés ezzel kapcsolatban, amely megértem, hogy nagyon is mobilizáló jellegű. Köszönöm a bizalmukat, amit tanúsítanak egy olyan kérdésben, ami eljárási kérdés. Kilences pont következik, ezzel egy véleményt kell megvizsgálnunk. Ez egy a közlekedési bizottság számára készített vélemény, rendelettervezetről van szó, amely módosítja a 718 per 99-es EK tanácsi rendeletet, amely 99. március 29-i, a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikával kapcsolatban. És a tevőnk Jutta Steinrück, akinek azonnal meg is adom a szót, hogy elmondja véleményét. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alapvetően üdvözlöm a bizottsági javaslatot. Tárgyaltam a hajótársaságokkal, azok szövetségeivel, de a szakszervezetekkel is, és összességében mindenki meg van győződve arról, hogy jó dolog, hogy 35 millió eurós tartalék alapot úgy kell átalakítani és alakítani, hogy igénybe vegyék 1999 óta ez nem így történt. Az én célom az volt itt, hogy egyértelműen az érintettek érdekében alakítsam át a javaslatot, tehát a foglalkoztatottak és a vállalkozók egyaránt igénybe vessék ezt az alapot, és a flották modernizációja során mindenek előtt a foglalkoztatottak szakmai és szociális helyzetét igyekeztünk javítani. A másik dolog pedig az egyenlő elbánás elve. Az összes szereplő esetében mindenek előtt az előrehozott korai nyugdíj kapcsán a harmadik pont a műszaki modernizáció, környezetvédelmi és biztonsági szempontok alapján, ezt előírják a jövőben. Az alapnak hozzá kell járulni ahhoz, hogy erre a képzést megkapják a személyzet tagjai, a modernizáció, a továbbképzés és a hajótér csökkentése az közzétendő természetesen. Ezért aztán az információ biztosítását is fontosnak tartottam, ami a korai nyugdíjat illeti, és az átképzési támogatásokat tudjuk támogatni ezen keresztül. A vállalatok, a munkáltatói szervezetek, a szakszervezetek, a TB-vel, a pénztárakkal, a nyugdíjpénztárakkal együtt kidolgozhatnak megfelelő anyagokat a végrehajtáshoz. Fontos az is, hogy a foglalkoztatottak és a vállalkozók érdekében használják fel a pénzeket a belvízi hajózásban, és itt a szociális partnerek bevonása a pénzek elosztásában rendkívül fontos, hiszen a szociális partnerek, tehát a vállalatok, a vállalkozók és a szakszeretek is egyaránt ismerik a problémát és a tényleges igényeket, szükségleteket. Ezért készítettem módosítókat. Az első cikkben azt szeretném, hogy a tagállamok közösen a szociális partnerekkel együtt hozzanak megfelelő intézkedéseket. Az első albekezdésben szeretném szerepeltetni azt a lehetőséget, hogy egy átképzési lehetőségre is felhívják a figyelmet, illetőleg az előrehozott nyugdíj finanszírozására vonatkozó információk a második albekezdésben azt kérem, hogy a francia bekezdésben tehát a személyzet tagjainak is lehetőséget kell adni, hogy ne csak átképzésben vehessenek részt, hanem előrehozott nyugdíjban is. A vállalkozók számára egyébként az Európai Bizottság ezt már előirányozta. Aztán a harmadik francia bekezdésben, albekezdésben Függetlenül attól, hogy személyzet tagjai vagy vállalkozók megfelelő képzést kapjanak, a negyedik albekezdésben a partikuláris részt szeret, partikuláris, tehát a érintettek esetében szeretne belvízi hajózókkal leváltani. Tehát itt maximálisan három hajóra vonatkozna ez. A szociális partnereket célzottan emeltem itt ki, mert az az eredeti fogalom a szervezet túl gyenge volt, a szociális partner már elismert szakmai szövetségeket jelent, olyanokat, akik rendelkeznek tapasztalattal az érdekképviselet területén. Aztán az ötödik albekezdésben szerepelne a munka körülmények javítása, ennek együtt kell járni az egészségvédelemmel a munkahelyen, ezt az Európai Bizottság a szövegében szerintem így is gondolta, csak nem írta le. Ezért aztán én is itt egy egyértelmű szövegezésre törekedtem. Ez az, amit én tudnék az előterjesztésem alapján elmondani. Persze, várom a vitát. Dankjewel, uh, voorzitter. Ik bedank de rapporteur voor... Uh... Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen az előadónknak a prezentációját, a munkáját és az elhangzottakat. Úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk, ezt a tartalék alapot nem használtuk föl, kemény éveket éltek bizony meg az adott ágazat résztvevői és zavaros vizeken eveztek, ezért fontos, hogy az innovációra, a kizöldítésére a flottának helyezzük a hangsúlyt, és a bizottság bizony eléggé öm, ígéretes javaslatot terjesztett elénk. A technikai előrehaladást kívánja támogatni, és ez jó. Az eszköztár viszont igen korlátozott, ezért igen célirányosan kell a fellépéseket megközelíteni, nem szabad túlterhelni magát a csónakot, és hát nagyon korlátozott eszközökről lévén szó, nem szabad itt most tíz prioritást meghatározni, nem. A legfontosabb prioritásokat azon alapokra kell összpontosítani, amelyekre leginkább szükség van. A kiadásokat célirányosan kell innovációra, modernizációra, az ökologizációra, a technikai szintre hozásra, helyzetbe hozásra kell összpontosítani. Így haladhatunk gyorsan, hiszen gyorsan kell haladnunk ezen az úton, hiszen ö, véges az időnk, reméljük, hogy a ciklusunk során a megállapodásra első olvasatban sor kerül, és akkor célirányos, jó keretekben születik meg ez a ö, legjobban, ö, leghamarabb bevezethető alapok felhasználására is sor kerül. A bizottság képviselője kíván-e szólni, igen vagy nem? Nem. Bárki más szíván, kíván-e még ezzel kapcsolatban szót kérni? Akkor a felelőssé a szó. Akkor még egy reakció, de Baker úrra. Eddig nem hívták le ezeket a forrásokat, 99 óta. És meg kell nézni, hogy a célkitűzés keretében a rendeletről van szó, tehát, hogy a belső piacon működő hajók számát korlátozzuk, és a piacot szabályozzuk valahol, és ezt úgy kell végrehajtani, hogy aztán igénybe is vegyék. Ez kell, hogy legyen a célkitűzés, itt nem kevés pénzről van szó, nem, nem szűkös a keret, hanem egyszer nem volt világos, vagy egyoldalú volt a célkitűzés, emiatt nem igen hívták le ezeket a pénzeket. Most lenne a rendelet feladata éppen ez. Köszönöm, asszony. Módosítások benyújtásának határidejét megnyitjuk az ön véleménytervezete alapján, amely maga is nyolc módosítót tartalmaz. Január 7-én 12 óráig lehet módosítókat eh, benyújtani, déli 12 óráig. A módosító módosítókat aztán január 22-én, 23-án vizsgáljuk meg, a szavazásra pedig február 12-13-án kerül sor a Transzakbizottság. Maga is arra vállalt kötelezettséget, hogy ugyanilyen idő ütemtervben vizsgálja meg a témát, ugyanis február 20-án 2014-ben szavaznak, és a plenárisra a jelentést 2014 áprilisában ö, terjesztik be. Hát bizony ez az áprilisi hónap nagyon sűrű hónap lesz. A 9-es napi rendi pontot ezzel lezártuk, és most a 10-esre térünk át. A 10-es napi rend alatt szeretném elmondani önöknek, hogy a tagállamok foglalkoztatáspolitikára vonatkozó iránymutatásai téma alatt mit is értünk. Hogyha az Európai Bizottság szövegét vizsgálják meg, amelyet a tanács elé terjesztett be, az igen rövid szöveg, hiszen egy teljesen formális eljárásról van szó, holott foglalkoztatási iránymutatásokról beszélünk, és tudjuk, hogy ezek a szakpolitikák mennyire igénylik az a, a kiigazítást, a, a sokkal inkább testre szabott megközelítést. Maguk az iránymutatások Őri Csaba úr ö, tárcája alá tartoztak, és évek óta azt tapasztaljuk, hogy hogy a szabályok és az iránymutatások ö, úgymond visszamenőlegesen is hogyan alakultak. Nos, szeptemberben a koordinátorok úgy döntöttek, hogy egyszerűsített eljárással fogjuk a szöveget elfogadni, és ezt meg is fogalmaztuk, ahogy azt a 46. cikk egyes bekezdése is megfogalmazza az eljárási szabályunkban. Ez a pont, a 46 egyes azt írja, hogy a javaslat megfogalmazását követően elfogadhatjuk módosítás nélkül is ezt a javaslatot. A 46-os cikk 1-est angolul olvasom fel, mivel a szöveg itt angolul szerepel ez a szabály, 46.1-es szabály azt mondja, hogy ha csak legalább egy tizede a tagoknak ellenvetéssel nem él, az elnök a parlament elé terjeszt egy olyan jelentést, amely a javaslatot elfogadja. Idézet vége. A mi esetünkben itt arról van szó, hogy a februári plenárison tárgyalnánk ezt meg. Azon feltételek melyek mellett a 10%-os többséget kell begyűjteni, ez ugye az AMPL szakbizottságból 5 tagot jelent, akkor megnyílna, ha 5 tag ellenvetéssel élne, akkor január 14-én 12 óráig lehetne benyújtani módosítókat, és amennyiben a módosítókat meg kell fontolni az Ampl a szakbizottságban, akkor arra a 2014 január 22-i ülésünkön kerülne sor a jelentést, magát pedig a szakbizottságunk január 23-ai ülésén fogadná el. De ez csak akkor, hogyha módosításokat terjesztenek elő, ha pedig nem, akkor elfogadottnak tekinthető maga a jelentés. A kontextusról annyit, hogy a 148-as cikk második bekezdése az EUMS bekezdésének alkalmazásáról van szó, amely lehetővé teszi, hogy ezen iránymutatásokat elfogadjuk ha nincsenek ellenvetések az ellen, hogy így módon járjon kell, akkor én azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határidejét meg se nyissuk, és magát a levelet egy pár percen belül fogadjuk el. Ha senkinek nincs ellenvetése, kedves kollégák, senki nem kér szót, hihetetlen, hogy miért ennyire bürokratikus az eljárás, semmilyen valóság szaga nincs ennek az eljárásnak, tudjuk, hiszen minden tagállamban iránymutatások megfogalmazására kerül sor, de köszönöm, hogyha megértették ezt, és akkor a tízes napi rendi pontot is lezártuk. Ha bárki szeretne az egyebek alatt szólni, akkor arra két percben most lehetőségünk van, ha élni kívánnak vele. Bien. Euh, les deux minutes étant... A két perc eltelt, én legalábbis fejben úgy számoltam, hogy eltelt, azt javaslom, hogy folytassuk a szavazással. Emlékeztetőül csupán, tudván, hogy a tízes napi rendi pont alatt nem volt ellenvetés, olybá vesszük, hogy az iránymutatásokról szóló döntés, miszerint azokat meghosszabbítjuk, a tagállamok foglalkoztatás politikájára vonatkozólag elfogadásra került, ahogy azt a 46-os cikk első bekezdése is az eljárási szabályzatunkban azt előírja. Nous en venons au point 11. 11-es napi rendi pont, mindenkinél itt van ugye a szavazókártyája. Ha igen, akkor a 11-es napi rendi pontról a tanácsal folytatott tárgyalások gyümölcsöző eredményének és lezárásának kérdése ez, amely a leginkább rászoruló személyekre támogató alapról szól, azaz a FEAD-ról. Párhuzamosan a tárgyalásokkal azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy készítsen egy nyilatkozatot a plenárisra, és magyarázza meg, a ö, szociális közértek ö, státuszának kérdését is. Egyenlőre még ez a kérdés egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban komoly, hát további nyitott kérdések merültek föl bennünk, de majd a plenáris ülésig meghallgatjuk, hogy a bizottság valóban milyen magyarázatokkal kíván szolgálni ezen szociális jellegű boltok státuszában kapcsolatban. Nos, az zárójel bezárva, most elektronikusan szavazunk a tárgyalások teljes eredményének elfogadásáról megnyitom a szavazást. Marian Harkin, hogyha szavazni akar, akkor kérem gyorsan foglaljon helyet és szavazzon. But otherwise I can close... Egyébként lezárom a szavazást, hogyha nem akar élni a lehetőséggel. Okay. Monsieur Benamias. Et on va s'arrêter là. Peremiász úr, tehát akkor mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 32-en szavaztak, 30-an mellette, 2 ellene, tartózkodás nem volt. Gratulálunk Emer Costello asszonynak és az egész csapatnak, akik a tárgyalásokat vitték. 12-es pont. Ez az arról a levélről van szó, amit az előbb ismertettem. Ezt a jogi szakbizottságnak címeztük az Omnibus 3-as csomaggal kapcsolatban, hogy a 290-es és 291-es szerződéses cikkekről és különböző tehát az ellenőrzésen történő szabályozási eljárásról szól mindez. Javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk, hogy mindenki véleményét el meg tudja mondani. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 34-en szavaztak, 31-en mellette, ketten ellene, tartózkodás nem volt. Akkor következik a 13-as pont. A 13-as pontban a véleménytervezetről szavazunk, amely a Szolvit jelentése az Imkónak, amelyről egy véleménytervezetet kértünk, és Martin Kassler készítette. Az egyes bekezdésben egyes kompromissz, a kompromisszum, amit öt frakció terjesztett előtte, mellett ellene tartózkodás elfogadtók. Ezt követi a B kompromisszum, ugyanaz az öt frakció mellett ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum, C kompromisszum, ugyanaz az öt frakció mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés D kompromisszum, ugyanaz a frakció, frakciók mellette ellene tartózkodás elfogadva. hármas után 13-as Antigoni Papadopuló két részben, első rész az encourages member state. Solve it and the respective administration for the better coordination of social security system. Tehát ezen szavak nélkül mellette, első rész ezen rész mellette, mellette tartózkodás ellen elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva négyes bekezdés E kompromisszum, öt frakció, mellett ellen tartózkodás elfogadva. Gép kompromisszum, J kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hatos bekezdés, H kompromisszum, ugyanaz az öt frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel be is fejeztük, és akkor az egész dokumentumról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35-en szavaztak, mellette 35-en, tartózkodás nem volt, ellenszavazat nem volt, úgyhogy gratulálunk a jelentés készítőjének. Tizenötös pont véleménytervezete a közlekedési bizottság számára rendelet ről van szó, ami a kikötői piacra jutást és a kikötői szolgáltatások és a kikötői pénzügyi átláthatóságáról szól. Ez egy véleménytervezet, amit Philip de Backer készített a véleménytervezetről. Szerintem nem is véleménytervezet, hanem a rendelet tervezet ez valójában. Oui. Donc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

Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Lezárom a szavazást. Ugyanaz a szavazás, elfogadtuk, 19 mellette, 18 ellene, tartózkodás nem volt. Következő pont, H pont, itt is 31-es hóit javaslat törlésre irányul. Elektronikusan szavaztatom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 18 ellene, tartózkodás nem volt, H pontot töröltük. Kettes cikk, egyes bekezdés, egyes pont, 32-es, Jean-Pierre Odi módosítója, és ellenzi a jelentés készítője mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a kettes cikk egyes bekezdés egyes pontja a módosításra került. Kettes cikk egyes bekezdés kettes pont 33-as Richard Huit mellett ellene tartózkodás elfogadva. 34-es módosító Pierre Audi mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kettes cikk egyes bekezdés 18-as után a 35-ös Richard Huit mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-as Jutas Seinrück mellette ellene tartózkodás elfogadva. rész 37-es Elisabeth Schröter mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 37-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. 19-en mellette, 18-an ellene, tartózkodás nem volt. Ez a pillanatnyi többség elfogadtuk. 38-as módosító Elizabeth Söter mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es módosító Elizabeth Söter mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es George Bach ez kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadva. D pont után kompromisszum, D a kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es módosító Sergio Szilvesztri mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Huszan mellette, 16-an ellene, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os módosító Richard Hoyt mellette ellene tartózkodás elfogadva 47-es nem elfogadható, 48-as, 49-es, 50-es, 51-es ugyancsak, tehát következik az 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es nem elfogadható, és akkor következik az 55-ös módosító Richard Hóit, törlésre irányul mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor következik Jó, ellenőrizhetem, ellenőrizhetem, de nekem van igazam. Tudom, hogy a számokat akarja pontosan tudni, hogy hogyan tudunk majd utána egyezkedni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 23-an ellene, egy tartózkodás, és ez nem meglepetés, nem fogadtuk el. szóbeli módosítás nem szavazható abban az esetben, hogyha az 55-ös elfogadásra kerül, de miután elutasítottuk, akkor szavazhatunk a szóbeli módosítóról. Van-e valaki ellenzi a szóbelét ö, módosítót? Senki, akkor szavaztatom a szóbeli módosítót, amit Richard Huitített mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de Richard Huit úr akarja-e, hogy ellenőrizzük? Úgy gondolom, hogy igen, úgyhogy akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31-en mellette, 7 ellene, tartózkodás nem volt. Egyértelműen elfogadtuk ezzel szemben. Az 56-os George Bach módosító ennek következtében kiesik. Tízes, bekezdé, 10 cikk, egyes bekezdés, e-kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E a kompromisszum mellette alá ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös Richard hújít kompatibilis szavaztatom mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a 66-osat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19-19, nem fogadtuk el, elutasítottuk. 67-es módosító Richard Huit mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 68-as Richard Hoyt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es Jean-Pierre Audi mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 71-eset. Karácsony ajándék van, úgyhogy mindent ellenőrz, ellenőrizünk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19-19, igazuk van, hogy kérték az ellenőrzést, de akkor is igazam volt, mert mondtam, hogy nem fogadtuk el. F kompromisszum négy frakciói mellette mikrofon nélkül. Szerintem ez csak súlyosította volna a helyzetet, mondja az elnök. F kompromisszum négy frakciói mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, de hajlandó vagyok ellenőrizni, hogyha ezt kérik. És akkor ellenőrizzük a 70, 75-öset. Megnyitom a szavazást. Szerintem egyetemen elfogadtuk. 32 mellette, 70 ellene ö, tartózkodás nem volt, tehát egyetemben elfogadtuk. 76-os Zsors Bach mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es módosító nem elfogadható, csak úgy, mint a szóbeli módosító. 78-as, 79-es és 80-as ugyancsak. Tehát következnek a preambulum bekezdések, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mell- eh, mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a ketteset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 18-an ellene, tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Hetes módosító Richard Hoyt mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a tízes módosító Richard Hoyt mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a tízes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégyen mellette, 15 ellene, tartózkodás nem volt, egyetemen elfogadtok. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kiesik, és akkor B kompromisszum négy frakciói mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító Zsors Pák mellette ellen tartózkodás 20-as nem elfogadható, és akkor a 21-es következik, Richard Hoyt mellette ellene tartózkodás. 21-es. El, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as nem elfogadható, és akkor a D kompromisszum következik, négy frakciói mellett ellenő tartózkodás elfogadva. 26-os módosító nem elfogadható, így a dokumentum egészét szavaztatom elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 14-en ellene, tartózkodás nem volt. Gondolom, hogy a jelentés készítő nem 100%-ig elégedett, de félig, úgyhogy azért mégiscsak gratulálunk neki. Um, au point uh, 16. 16-os napi rendi pontra térünk át, éghajlattal és energiával kapcsolatos politikánk. MV ITRE társult szakbizottságok jelentéséről. Itt egy olyan tervezetről van szó, amelyet amely egy saját kezdeményezésű véleményre vonatkozik. Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete. Egyes bekezdés, A kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Hármas módosító Ole Krisztensen mellett ellene tartózkodik elfogadva. Négyes módosító Kliveti asszonytól mellett ellene tartózkodik elfogadva. Ötös Krajcman mellette ellene tartózkodik mellette, még egyszer. Ki szavaz az ötös mellett, ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Ellenőrizik az ötös módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 17-en ellene, egy tartózkodás mellett az ötös módosítót elfogadtuk. Hatos módosító Krisztánsen mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hetes módosító Klivetti mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Nyolcas módosítók módosító asszonytól egy szóbeli módosítóval senki nincs ellene, akkor ez így módosított. Nyolcasról mellette ellene tartózkodik. A liberálisok, ha nem szavaznak, el vagyok veszve. Kiszavazott mellette, az ilyen módon módosított mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes bekezdés után D. 9-es módosító kliveti asszonytól mellett ellene tartózkodik elfogadva. B kompromisszum négy frakciótól mellett ellene tartózkodik elfogadva. 12-es módosító Ole Krisztán Szentől mellette ellene tartózkodik elfogadva. C kompromisszum négy frakciótól mellett ellene tartózkodik elfogadva. 16-os módosító Kreutzmann-tól mellette ellene tartózkodik elfogadva. D. Mód, kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. 19-es módosító Minodora Klivetitől két részben, a néppárt kérésére az első részről stresses egészen incentive sectorsig, mellette ellene tartózkodik elutasítva. Megértem, hogy a második részről is szavazunk mellette ellene tartózkodik. A második rész szét a 19-esnek elfogadtuk. A 20-as nem elfogadható, így nem szavazunk róla, viszont az elkompromisszumot három frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 25-ös módosítók Livettitől mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most a teljes véleménytervezetről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 39 mellette sem ellenszavazat, sem tartózkodás nem történt így. Gratulálunk a felelősének. Notre euh, vote suivant. Következő szavazásra térünk át, amely ma délután az utolsó szavazás, 17-es pontról van szó. Még egyszer, tehát 17-es pont, módosítások benyújtásának határidejéről a koordinátorok ülésén megállapodtunk, és vitát is nyitottunk. Itt arról a saját kezdeményezésű FEM szakbizottsági jelentésről van szó, amely a nők és férfiak közötti egyenlőségről szól 2012-ben. Hát az idő sürget minket, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell tennünk. Itt csak a módosítások benyújtásáról van szó, saját nevünkben születtek meg ezek a módosítók, akkor az egyes bekezdéssel kapcsolatban a hármas módosított Kliveti asszony adta be mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos módosító részenként szavazunk. A liberálisok a Notes, a Development cég mellette ellene tartozka elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes bekezdés, hetes számú módosító, Claudette Baltacsino asszonytól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Nyolcas módosító Kliveti asszony két részben, első részről szavazunk, Libétől, mellette ellene tartózkodik, elutasítva a második rész, mellette ellene tartózkodik, a második rész jobban érzi magát, el is fogadtuk. Kilences módosító Kliveti asszonytól mellette el, ellene tartózkodik, elutasítva. Tízes módosító. Nem, a kilencest ellenőrizzük. Kilences módosítót ellenőrizzük, megnyitom a kilencesről a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 15-en mellette, 19-en ellene, 4-en tartózkodtak, a 9-est elutasítottuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 15-ös módosító Kliveti asszonytól két részben, ezúttal a néppárt kérésére. Most a 15-ös módosítóról szavazunk, kivéve azt javítja magát az elnök, azt mondja, két részben szavazunk. Az első részben arról szavazunk, amelyben nem szerepel a to recognize the added value of women in their workplaces and enélkül. Szavazunk a szóbeli módosítő néppárt kérésére hangzott így el, mindenki egyetért ezzel a szóbeli módosítóval, akkor az első részről szavazunk a 15-ös első részéről mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. Ki szeretné, hogy ezeket a szavakat hozzá hozzáillesszük, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Most a 16-os módosító Baldecsino asszonytól mellette ellene tartózkodik, elfogadva 17-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadva 18-as, mellette ellene tartózkodik, elutasítva 19-es, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva most a. A FAM szakbizottság elé ezen módosítókat beterjesztjük, és ezzel le is zártuk a mai napi szavazásunkat, és aztán a 19-es napi rendi pontra térünk át, és mindjárt meg is adom a szót a saját kezdeményezési véleményünkről a Trojka központi bizottság, tehát ez most a 18-as napi rendi pont lesz, vizsgálati jelentés Trojkáról, Trojka szerepéről és tevékenységeiről. Nos, a témafelelősünk Alejandro Szerkász úr a 18-as napirendi pontról. Ugye tudják önök is, hogy szerettünk volna társulni az ECON szakbizottság munkájához, amely jelenleg egy véleményt ö, szerkeszt ugyanezen témával kapcsolatban. De a december 12-i elnökök értekezleti értekezlet elnökök értekezete úgy döntött, hogy az Amplua szakbizottság ne legyen társult szakbizottsága e munkában, viszont engedélyt adott arra nekünk, hogy párhuzamosan egy saját kezdeményezési véleményt ugyanerről a témáról megfogalmazzunk. Tehát saját kezdeményezésű vélemény formájában fogjuk a kérdést megtárgyalni. Szerkasz úr, oné a szó. Gracias, señora presidenta. Como usted ha dicho, Köszönöm szépen, elnök asszony. Már említette ön is, hogy saját kezdeményezésű véleményt készítsünk. A ma délelőtt az árnyék előadókkal úgy döntöttünk, hogy nem indítunk el új eljárást ezen a területen, hanem abból a dokumentumból indulunk ki, amit véleményként előkészítettünk a gazdasági bizottságnak, és ezt egészítjük. Hiányzik ugyanis egy fejezet az alkalmazandó jogról, és ezt a tagoknak eljuttatjuk a módosítóik előkészítéséhez. A képviselők két tájékozatú levelet kaptak tőlem a legfontosabb dokumentumokkal a program országokra vonatkozóan, és most igyekszünk a következő évig tanulmányokat készíteni az egyes, vagy készítetni az egyes országokkal kapcsolatban, melyik érítő vannak. Ennyit szeretnék a jelentésről elmondani. A tevékenységi körünket egyértelműen leszökítettük a foglalkoztatás szociális politikára. Intézményi gazdasági kérdésekre nem térünk ki, ugyanis itt a gazdasági szakbizottság rendelkezik hatáskörrel, illetőleg az AFKO. Mi csak a foglalkoztatási vetületével foglalkozunk ennek a dolognak, és a szociális befogadás, mint olyan szerepel a témáink között. A tevékenységünk egyébként a négy programországra vonatkozik, Görögország, Portugália, Ciprus és Írországon érintve, akik a programhoz kedvezményezettjei, és négy és további országokat nem vizsgálunk, például Spanyolországot, Romániát, Lettországot nem vizsgáljuk, mert Spanyolország csak a pénzügyi ágazatra kapott pénzt, a többi pedig nem euró övezett tagja, és ők csak egy fizetési mérleg támogatásban részesültek. Egyébként a kondíciókat tekintve meg lehetősen sok a hasonlóság, de különbözőségek is vannak. Mondom, tehát mi csak a program országokkal foglalkozunk. Nézzük most meg a tartalmi kérdéseket három részben. Egy első rész a tényeket vizsgálja. Úgy gondolom, hogy itt ennél fogva nehéz vitatkozni. Egyébként vannak jogi kötelezettségek is, amelyek a szerződésekből adódnak, és a nemzetközi megállapodásokból, amelyeknek tagja az Európai Unión. Ez is világos, az Európa Tanács szociális kartáját is figyelembe kell vennünk. Itt erről is már számos vita folyt, és szerintem a jövőben lesz is még, hogy mennyivel lehet ezt megtenni. Aztán az illóval szembeni kötelezettségeink. A második részben tények szerepelnek szintén először a, milyen következményekkel jár a jelenlegi helyzet. Euró 2020-as célkitűzéseket is megvizsgáltam, ezek is ismert tényként működnek, a parlamentnek itt megvan a maga álláspontja. Vagyis az Euró 2020-as az, amiből kiindulok a foglalkoztatásnál, vizsgálni kell az iskolából kimaradók és a szegénység kockázatának témáját, illetve a szociális kirekesztődést ezek tehát az Európa 2020 szociális céljai. Azt, is a végén megfogalmaztam bizonyos ajánlásokat is. A dokumentum nálunk van. Most elkészítettük, és figyelembe kell venni azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az EU elvállalt. Nem szabad ezeket sem figyelmen kívül hagyni. azzal azt akarom mondani, hogy a kilencedik cikket szem előtt kell tartani a szerződésből. Ugye itt azt szerepel, hogy magas szintű foglalkoztatásra van szükség, megfelelő szociális védelem mellett a szociális kirekesztés elleni harc és a magas szintű oktatásból adódó magas képzettség és az egészségvédelem. A kérdés most az, hogy a Trojka szem előtt tartotta ezeket a célkitűzéseket a tevékenysége során. A hatodik cikk és 151. cikk az Európai Unióban a munkafeltételekről. Itt, az Európa, itt szerepel az Európai Szociális Kartám, a szerepel abjagot be kell tartani. Az is elhangzik még továbbá, hogy további szerződések is vonatkoznak erre a területre. Most megnézzük az Európai Szociális Karta előírásait és az alapjogi kartát az Európai Unióból. Hogyha tarifa szerződésekről beszélünk, vagy kollektív szerződésekről, a 28. cikk, 30. cikk, a 31. cikk, a munkanélküliség eszemei védelem, aztán a 34. cikk, a rossz munkakörülményeken harc, aztán a szociális szolgáltatások később. Megnézem tehát ezeket a kérdéseket, ahogyan a szerződésekben szerepelnek, és akkor a nemzetközi megállapodások mit tartalmak ezzel kapcsolatban. A foglalkoztatási bizottságban itt meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az Euró 2020-as stratégiájából indult-e ki a trojka, vagy nem. A munkanélküliséget illetően például a szegénység elleni fellépés, az iskolai kimaradás megszüntetése, a leszakadás megszüntetése és a kirekesztődés. És a következtésem végül is az, hogy sajnos ezeket a kötelezettségeket nem vették figyelembe, nem volt megelőző elemzése az intézkedéseknek, hogy milyen hatással járnának, hogyha a tagállamok megvalósítják, amit szeretnének, és negatívan látom a memorandumok hatását is, és egyáltalán nem vették figyelembe, hogy az EU milyen tanácsadó testületekkel rendelkezik. Az EVSZ, a Régiók Bizottsága sem került meghallgatásra, az EGSB sem, a Foglalkoztatási Szakbizottságot és a Szociális Szakbizottságot sem hallgatták meg az, az a csoport, amely a mandátumot kiadta, tehát az eurócsoport úgy csinált, mintha az európai szint csak pénzügyi kérdésekkel foglalkozna. Ez egyébként drámai következményekkel járt a foglalkoztatásra, és nem is lehetett. Ez másképp ilyen alapokon nem lehetett sikert várni. Nagyon sok munkahelyet szüntettek meg, a, a rendelkezésre álló munkahelyek 15%-áról beszélünk. Nem csak, hogy nem teremt új munkahelyeket, ahogyan az Euró 20 os as valójában megköveteli, hanem több mint két millió munkahelyet tettünk tönkre ebben a négy országban, ami azt jelenti, hogy duplájára ugrott a munkanélküliség a munkanélküliségi ráta pedig 15%-os átlagban, de ennél sokkal magasabb is, mint például Görögországban, és ebben a védelemre szoruló csoportok, a nők, a betegek vannak érintve náluk, aztán tényleg magas, jóval magasabb, mint a nemzeti átlag a munkanélküliség. Nagyon sok a hosszú távú tartós munkanélküli is. Tegnap a Karitas egy szegénységi jelentést is bemutatott, ez megsokszorozódott, nagyon sok a szociális kirekesztés, és drámai a gyerekek esetében is a szegénység. A gyerekek 27%-án áll, arról beszélhetünk, hogy ki vannak téve a szegénység veszélyének, és az EU átlagában 10%-ról beszélünk. Tehát az Európa Tanács is reagált már egyébként, vannak programok arra, hogy hogyan reagáljunk erre. A, a kart a 12. cikke, illetve a kiegészítő jegyzőkönyv 12. cikke tartalmazza ezt az Euró 2020-as célok kapcsán. Azt kell, hogy mondjam, vannak bizonyos pozitív eredmények, és kevesebben maradnak ki az iskolából, és van egy olyan magasabb része a fiataloknak, akik a felsőfokú oktatásba is beférnek. Ez egy pozitív fejlemény mindenképpen. Bár azt is elmondják, hogy azért van több ilyen tanuló, mert alternatíváként nem merül fel a munkahely lehetősége, és igazából gyakran hiányoznak a duális szakképzési rendszerek előnye is. a szociális párbeszéd struktúráit is tönkretették, vagy legalábbis rontották számos területen. Az ILO is reagált arra, hogy a trojka mandátum korlátozta a szociális párbeszéd lehetőségeit, aztán a végén szerepelnek az ajánlások. Először azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy tisztázza, mi is történt valójában, nem csak arról van szó, hogy az országok kizárólagosan pénzügyileg érintettek, csak ezzel foglalkozhatok. Nem lehet a három év áldozatait ignorálni a szociálpolitikában például. Vagyis az Európai Bizottság egy következetes elemzést készítsen ezekben a kérdésekben. Ez egy egyszerű kérés egyébként. A bizottságnál megvan a technikai tudás is ezzel kapcsolatban. Egyszerűen tudniuk kell, hogy mi történt az egyes államokban. És ezek után nyilvánvalóan ki fog derülni, hogy végül is egy szociális katasztrófa helyzet állt be, amely nem csak rövid távon, hanem hosszú távú hatásokkal is kell, hogy számoljon, például az egészség területén. Az Európa Bizottságnak itt támogatást kellene nyújtania, hogy foglalkozzunk ezzel, vannak pénzügyi segélyprogramok erre, és fizetési mérlegprogramok is, tehát azokat az országokat támogatni kell, amelyekre vonatkozik ez a katasztrofális helyzet például a szegénység területén, vagy ahol a szociális struktúrák szétesőben vannak. Nagyon fontos még, hogy ki mondjuk, nincs szükség trojkára, az IMF-re sincs szükségünk, az LKB-re e se feltétlenül, mert csak túllépik a hatásköreiket. Nekünk EU struktúrákra van szükségünk, hogy demokratikusan beleszólhasson a parlament is európai módon az ilyen ügyekre. Tehát közösségi reakciókra van szükség, és ne csak államközi reakciókat mutassunk nem mondhatjuk, hogy az Európai Unió alapjogi kartája nem számít semmit, vagy más ilyen előírások nem számítanak. Nem, nem a pénzügyi rendszert kell sorban megmenteni, hanem a fiatalokat és a lakosságot. Ennyi lehet, lenne tehát összefoglalva a jelentésem. Rá kívánom irányítani a figyelmet a hiányosságokra, amelyek itt alaposan megfigyelhetők. Azt el tudom mondani, hogy ezeket a hiányosságokat alaposan leírtuk, és mm, hát a módosító indítványok arra szolgálnak, hogy ez még jobb legyen. Szeretném a szakbizottságunk a, és a gazdasági szakbizottság, illetve a AFKO perspektíváját is bővíteni. Remélem, hogy számíthatok az érintettek támogatására, és hogy a szakbizottságunk ezt elfogadja, amit javaslok. Jobb későn, mint soha. Világossá kell tenni, hogy ez nekünk egy fontos dolog itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, megnyitom a felszólalók listáján. Ki kíván szót kérni? Az árnyék előadókkal kezdem. Regina Bastos, Marian Harkin, Regina Bastos. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy Alejandro Szerkász ilyen bevezetőt tartott a saját kezdeményezésű jelentéséről, a vizsgálati jelentésről, a trojkáról és a Memorandum of Understandingről. Szinergiákról beszél, jól működő módon olyan országokról szól, ahol a trojkával való megállapodásra volt ö, ö, szükség, és a 2020-as célkitűzések fényében vizsgálja meg a következményeket. Ami a saját kezdeményezésű vélemény struktúráját, szerkezeti felépítését illeti, valamint a haszn, a, az alkalmazott megszövegezést, nagy eltérések nincsenek. Az ekonnál ugye a vélemény, vagyis a jelentés az egy kicsit másként születik majd. Én abban egyetértek, hogy szükségünk van figyelembe venni azt, hogy a saját kezdeményezésű több jelentés kifejezetten csak a szociálpolitikai aspektusokat, szegénységi, iskola elhagyási kérdéseket, valamint az ifjúsági munkanélküliséget vizsgálhatja, de ezen túlmenően arra is ügyelnünk kell, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a trojka vajon milyen megítélésben részesül azon országokban gazdasági, politikai, pénzügyi szempontokban, ahol a trojka fellépésre sor került. Utalnunk kell ezekre az aspektusokra is ebben a jelentésben. Figyelembe kell azt is venni, hogy milyen a helyzet azon országokban, amikor a program pénzekhez hozzá kellett jutniuk a pénzügyi helyzetre kitekintést mindenképpen el kell végeznünk. Ez vezetett ahhoz, hogy a trojka pénzügyi segítség nyújtására, hitel nyújtására megállapodás alapján sor került. Vizsgáljuk meg azt, hogy mi volt a kiindulási pont, milyen szükségletek vezettek ehhez, a munkaügyi reform szükségesé vált ahhoz, hogy újra életképessé váljon a munkaerőpiac, és hogy milyen lett volna a helyzet, ha a trojka nem lép közbe. Milyen alternatívával szolgált volna a trojka fel nem lépése, és hogy akkor lehetett volna-e kilábalni az adott helyzetből hogyha nem kellett volna az LKB, a bizottság és az IMF követelményeknek megfelelni. Mi történt volna, ha az adott országok nem a trojka követelményeinek kell, hogy megfeleljen visszatekinteni, a posteriori úgymond mindig könnyebb, hiszen a memorandum, amelyet a három grémium, az LKB, a bizottság és az IMF ráröltettek intézkedések terén az országokra, azokat ismerjük. És hát ugye azoktól, az intézkedésektől függött, hogy megkapják-e a segítséget vagy sem. De az ilyen következményeket most már ismerjük. Nem lehet itt csak végleges kialakított álláspontból kiáll, kiindulnunk. És hát az ideális az lenne, hogyha a trojkának nem kellene már a jövőben fellépnie, és nem kell további pénzügyi ö, segítséget bevetni ezen országokban maga a rendszer forog itt kockán, a kérdés az, hogy milyen alternatív megoldások léteznek. Léteznek-e ilyenek? És ha igen, akkor egy olyan üzenetet kell közvetítenünk, hogy valóban a megállapodás, mint olyan, az létezik, de mit kérünk mi most? Ugye az ECON az egy látogatás sorozatot ö, tervezett, Portugáliába például a jövő év elejére, és ott szakértői meghallgatásokra is sor kerül. Mi magunk is szerveztünk, szervezünk majd jövő év, vég, jövő év elején szakértők bevonásával fogunk egy ilyen meghallgatást tartani. Azon is eltűnődöm, hogy a meghallgatás során a saját tevékenységünket nem lehetne az ekon tevékenységgel közösen megvalósítani, hogy nem látogathatnánk el mi is a tagállamokba. És hogy a mi szakbizottságunk nem küldhetne ezen országlátogatások helyszínére képviselőket. Nem csak a következményeket kell tehát megvizsgálni, hanem magát az összefüggést is. A szegénység szintjét, az állami kérelmet, amely az intervencióhoz, trojka intervencióhoz vezetett. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marian Arkin, utána pedig Nestroy. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentés készítőnek. Meglehetősen rövid leszek, elég sok minden tennivaló van ezzel a annak ellenére, hogy olyan országból jövök, ahol a trojka járt, mégis voltak különböző ünneplések is, de ahogy mondhatjuk, a nem felejtjük el. Nagyon sok még ezzel a munka, úgyhogy csak néhány nagyon rövid kommentárt kívánok hozzáfűzni. Először is örülök annak, hogy egy készítő azzal kezdte, hogy megvizsgálta magukat a szerződéseket és a különböző cikkeket, szerződéses cikkeket, illetve hogy hogyan kellene ezeknek működniük, mi az az alap, amire az európai politikát építjük és különösen ami a 9-es cikket illeti, mert ahogy már korábban mondtam, és ismétlem, valószínűleg én vagyok az egyetlen olyan képviselő, akinek meggyőződése és lehetősége is volt, hogy alkalma volt, hogy kollégáimmal meggyőzzük az ö, ír állampolgárokat, hogy a Lisszaboni szerződésre kell szavazniuk, és ez éppen a 9-es pont miatt volt. Tehát nyilvánvaló, hogy nagyon érdekes azt látni, hogy az a, az ígéret, amit én tettem, az teljesül-e. De nagyon örülök, hogy azzal kezdte a jelentéskészítő ezzel a kerettel. Azt is hallom, hogy mit mondanak a kollégák azzal, hogy a saját kompetenciát területünkön kell maradnunk, ez világos, de a 220-as stratégiája az EU-nak az egészen vagy részben része a kompetenciáknak. Hát ez legyen egy küszöbb, nem a nulláról indulunk, hanem tudjuk azt mérni, hogy mi történt, szemben azzal, amit célul tűztünk ki, és azt is meg tudjuk nézni, hogy mi történt más tagállamokban. És megint csak, ahogy jelentés készítő mondja, hogy az egyetlen tulajdonképpen nincsen negatívum ez a, az iskolai események, mert az emberek tovább maradnak az oktatási rendszerben, mert nem találnak munkát, vagy legalábbis Írországban ez így van. Azt is hallottam, amit Bastos kollega mondott, de nézzük meg, hogy hol in, onnan indultunk. Ez különböző tagállamoknál különböző, és nem szeretném megint az ír példát hangsúlyozni, mert vannak más országok, de ez nyilvánvalóan a GDP-vel is kapcsolatos. A különböző országok különböző szintekről indultak, és ezt is meg kell nézni, hogy mi lett volna az eredmény, hogyha a trojka nem szólt volna bele nem csak ezt meg kell nézni, de ezt semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül, ezért nagyra értékelem ezt. Végezetül pedig azt hiszem, hogy az utolsó észrevétel, és egyébként értek a nagyon sok minden, amit a jelentés készítője mondott. Saját biztosunk, Rantor biztos meglehetősen erős, és amikor tevékenységek, a trojka tevékenységéről beszélünk, az egyik, amit megpróbáltak megvalósítani, ez a munkaerőpiac reformja. És azt mondta, hogy erre többet kellene foglalkozni ezzel, mint a foglalkoztatás politikával. Én nagyon nagy mértékben egyetértek, hogyha valamit levonhatunk tanulságként, akkor, és azt vizsgáljuk meg, hogy hol tartunk most, és azt mondjuk, hogy ezek az eredmények eddig, akarjuk-e, hogy ez így folytatódjon a továbbiakban is, akkor egy véleményt mondhatunk, de ez mindenképpen befolyásol-e valamit, van egy különbség, és vagy csak magunknak beszélünk, ez is fontos. De tehát köszönöm a jelentés készítőnek a kitűnő munkáját. Elnök, Ines Cooper, majd Estrella képviselő. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet mondok a raportőrnek, és felhívom a figyelmet arra, hogy eh, a munka alap, amit elkészített, jól értékelendő vagy jónak értékelendő. Összességében egyet tudunk érteni a diagnózissal, amit készít. Természetesen hozzá kívánunk járulni a munka alap elmélyítéséhez és javításához. Árnyék előadó vagyok a GUE részéről, és portugál polgár is vagyok. Ez nyilvánvalóan befolyásolja a véleményemet és a nézeteimet, hiszen a saját bőrömön érzem, hogy miről van szó, és mindenek előtt a választói mércik a saját bőrükön. Ami Portugáliát illeti, azt elmondhatjuk, hogy a gazdaság történet legnagyobb recesszióját éri át az ország, 1,5 millió munkanélküliek száma, ez szerepel a jelentésben is nagy a szegénység, a beruházások lemaradtak, az 50-es évek szintjére estek vissza, még hogyha most kísérletet is teszünk arra, hogy ezt egy kicsit megosztjuk, és a foglalkoztatást leválasztjuk a gazdasági helyzettől, azért valamiféle összefüggés van a kettő között. Nem mondhatjuk, hogy teljesen eltekintük a gazdasági helyzettől. Hogyha most figyelembe vesszük a szociális kérdést és a gazdasági kérdést, akkor úgy vélem, a legfontosabb az, az eredmény, hogy fokozódik a kizsákmányolás és a szociális vívmányok ö, ö, csorbulnak. 2014-ben 4,4 milliárdos költségvetési csökkentésről van szó, ebben állapodtak meg a trojkával. A munkavállalók számára ez további csökkentést jelent a béreknél, és kevesebbet költ az állam, rosszabbak a munkakörülmények, rosszabbak az egészségügyi juttatások, kevesebb az iskola, kevesebb pénz jut az önkormányzatoknak és a kultúrának is. Másrészt meg milliókat költünk az adósságok törlesztésére, partneri, partneri fellépésekre, ahol az állam és a magáncégek közösen lépnek fel. Egy fontos dolog, ami szerepel egyébként a jelentésben is a kollektív szerződések is alásódnak, és egyre könnyebbek az elbocsátások. Még hogyha nem is csökkennének a bérek, már önmagában az is egy súlyos gond, hogy az elbocsátások könnyebbé válnak, ami elve nyomást gyakorol a bérekre. Hogyha könnyebb kirúgni valakit, akkor a munkavállalókra gyakorolt nyomást erősíteni lehet, egyébként a statisztikák is gyakran manipuláltak. Például a migráció is befolyásolja a statisztikákat. 2013-ban egyébként 130 ezer ember vándorolt ki először is Portugáliából, és egy másik dolog, ami megint csak a szegénységgel függ össze, Portugália harmadik helyen van hátulról a magánfogyasztásban. Ez megint csak befolyással van a lakosság helyzetére. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági helyzet közvetlenül kihat a munkavállalók helyzetére, állami cégeket privatizálnak, például a postát említhetném, és azt tervezik egyébként, hogy a portugál légitárságot is privatizálnák. Ez megint csak hatással van az ottani munka, munkavállalókra, hiszen számosat elbocsájtanak közülük majd Én nem tudom, hogy mely szakbizottságban beszéljük meg a politikai vetületét a dolognak, például a trojka demokratikus legitimációját, mert itt a politikai megoldásra kell, kellene töre, törekedni, hiszen itt a, az alkotmányos szerveink, testületeink jogkörei kerülnek alásásra. És hát gondolom, hogy az AFKO fogja ezt megvizsgálni. Szerintem ez kézenfekvő lenne. Aztán még egy megjegyzés a végén. Fontosnak tartom, hogy a helyzet tehát figyelembe véve, amikor az IMF és az Európai Központi Bank is jelen van, hát láttuk, hogy Amerikában mi történt. Dél-Amerikáról beszélek konkrétan, ott is bemondták az IMF-t, hiszen más lehetőség nem nyílott, és a, a kicsit úgy érzem, hogy most mi még követjük is őket. Hogyha az EU segíteni akar ezeknek az országoknak, akkor el kell írni, hogy újra tárgyalják az adósságot. az adósságot, hogy az adósságtörlesztést indexálni kellene a létfenntartási költségekkel. Nem vagyok gazdaságtudós, de azért szerintem ez elég logikus. Edith Estrella. Edith Estrella, majd Karima Deli. Edith Estrella. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok a jelentés készítőjének, mert nagyon jó munkát végzett, osztom ezeket az aggodalmakat, amelyek elhangzottak, és az az érzésem, hogy a szociális aspektusok nem teljes mértékben jelenek meg, tehát ezeknek ezek jellemzők ebben a jelentésben. Fontos azoknak a következményeknek a felmérése, amiket mentő programok, amiket a Trojka alkalmazott, és fontos, hogy külön odafigyeljünk a szociális dimenzióra. És valójában, ha a jóléti államokban sajnos negatív következmények lettek, és ez nagyon világosan látható. Kollégák már elmondták, említették, hogy növekedett a szegénység, növekedett a szociális egyenlőtlenség, és növekedett a, foglalkoz, a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében. Ugyanakkor szeretném azt is megemlíteni, hogy támadás érte gyakorlatilag a középosztályt, és a középosztály nagy részét feláldozták a különböző politikákkal, amelyeket a ö, tagállamok választottak, nem is feltétlenül a trojka ö, ajánlási alapján. Az emberek most ezeket a következményeket szenvedik el, és ez melyen mértékben a trojka kényszerítette ki, és milyen mértékben pedig a nemzeti kormányok törekvéseinek tudható ez be a célok és célkitűzések, amelyeket megfogalmaztak, fontosak, de amit ki kényszerítettek, az az, hogy egyféle módon kell elérni ezeket a célokat. Az derült ki, hogy a nadrág szíp politika lett, és ugyanakkor nem járult ehhez gazdasági fellendülés, illetve munkahelyteremtés. Valójában nem értem, hogy a európai szintű vezetők, vagy nemzeti színű vezetők, hogy, hogy nem vették észre már egy korábbi szakaszban, hogy a neves közgazdászok ajánlása is, sok esetben Nobel-díjasokról van szó, akik elmondták, hogy a túlzott a megszorítás, és hogy ennek mindenképpen következményei lesznek az elkövetkezendő évtizedre. Tehát véget kell vetni a megszorításnak, mert a megszorítás semmit sem oldott meg, sőt, újabb problémákat hozott létre azon, hogy még a szegények és a gazdagok közötti szakadékot tovább növelte, még az én hazámban is oly mértékben, hogy nagyon sokan megdöbbentünk a múlt évben, a gazdagak még gazdagabbak lettek, a szegények pedig még szegényebbek. És 25 új, 25 millió új milliómos született. Tehát Portugáliában ez volt a kép 2011-ben, amikor ugye elindult ez a felzor- felzárkózási program. A tény, és ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy vannak, eh, akik azt kérdezik, hogy a trojka működése és léte nem ássa-e alá a, az alkotmányos elveket. Mert a trojka működése bizonyos politikák elfogadását jelenti, és bizonyos szociális modell alkalmazását, amely az államot és a jóléti államokat átalakítja, és helyébe lép annak, ami az állam feladata lenne, és egy ilyen támogató rendszert hoz létre, ami egy teljes átalakítása a jóléti államnak és a szociális államnak, illetve az egészségügyi oktatási rendszereknek is egy új formáját hoz létre. Vannak nagyon jó példák arra, amiről én most beszélek nyilvánvaló, hogy a trojka és a mögötte lévő testületek és a mögötte lévő finanszírozás nagyon nagy szerepet játszik ebben, és nagyon nagy pénzről van szó. Például Spanyolországban az adósság szintje ugyanolyan, mint az egészségügyi kiadások összegszerűen. Tehát szerintem gondolnunk kell és aggódnunk kell a fiatalok miatt is, mert Zsors Átáli véleménye szerint európai szinten elmondhatjuk, hogy a fiataloknak három lehetőségük van elmenni Európából, Európában maradni remény nélkül, vagy politikával foglalkozni és forradalmat csinálni valószínű, hogy eh, lesznek, akik eh, akcióra fognak eh, kényszerülni, ez utóbbi, tehát a forradalom irányába fognak eltolódni. És remélem, hogy kellő figyelmet kapnak a kap a fiatalok jövője, mert a jövő, a jövő nélküli fiatalok, remény nélküli fiatalok, ha Európában nincs jövőjük, akkor ez rémálomá alakulhat és szélsőséges helyzetekhez vezethet, amit valamennyien szeretnénk elkerülni. Elnök, Karima Deli, majd Evelyn Regner. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm, mert ez a saját kezdeményezési jelentés több mint szükséges egy olyan időszakban, amikor a ö, bűnbak ö, megtalálása túlzottan is könnyű Európában. Az az embernek a benyomása, hogy a jó európai hírek egyre ritkábbak. És az, hogy már ez a jelentés itt van előttünk, ez már önmagában jó hír. Úgyhogy köszönöm Szárkász úrnak, és úgy vélem, hogy ennek a jelentésnek semmiképpen sem az elcsüggedést kell mutatnia, hanem éppen, hogy egy új pozitív dinamikát kell adnia. Igen, valóban voltak hibák, többek között a megszorítások kikényszerítése hiba volt, és szerintem még sok a megteendő út, de mindenek előtt ki kell lépni ebből a logikából, hogyha amikor trojkáról beszélünk, akkor mindig ott van az a gondolat, hogy az európai állampolgárok majd megint húznak a nadrág szíjon az elkövetkezendő években, és a költségvetések majd csökkenítésre kerülnek olyan kiad, a szociális kiadások vonatkozásában. Nagyon nagy a szakadék és az eltolódás azok között, akik élvezik a fellendülést, és a, és a többiek között, akik még csak nem is részesei a felendülésnek. Én ebben a jelentésben több dologra szeretnék rámutatni. Először is úgy gondolom, hogy miközben szociális kérdés, de nem beszélünk az ingatlanokkal való visszaéléssel, és a lakás kérdés sehol nem jelenik meg. Például, amikor a trojka azt kéri, hogy kiadások történjenek. Például a például Görögországban több ezer olyan család van, akik utcára kerültek a jelzálók következtében, mert a bankoknak kell fizetniük. Szerintem erre rá kell mutatni. A második dolog, az pedig a foglalkoztatás kérdése. Itt megint csak fontos, már készítettünk kitűnő jelentéseket a szakbizottságunkban, a jövő munkahelyeiről. Tehát, hogy milyen lesz a jövője az energetikai és a környezetvédelmi átmenetnek. És itt nagyon erős ajánlások vannak, különösen egy olyan ágazatban, amely ellenálló ágazat válság idején, ez pedig a szociális gazdaság, a szolid, szolidáris, és ez a szándék, hogy újraiparosítsuk okos bölcs módon Európát. Szerintem ezt meg kell említeni. Továbbá az igazi kérdés, az pedig a szociális beruházások kérdése. Itt tennék fel egy kérdést ebben a jelentésben. Vajon, ha azt kérnénk a bizottságtól, hogy készítsen egy tanulmányt, hogyha minden szociális eh, kiadást levonnánk ebből az adósságból, akkor vajon nem lenne Európa sokkal jobb helyzetben? Regner kolléganő Kerco. Köszönöm szépen. Egyetlen mondatot mondok ezért nyugodtak lehetnek. Karasz úr ma azt mondta, hogy a trojka egy szükségmegoldás, de hát egy szükségmegoldás, egy gazdaságpolitikai vészhelyzet, szükséghelyzet sem igazolja azt, hogy szociális alapjogokat nem tartanak be. Alejandro ezt jól bemutatta. Köszönöm, amit mondott. Köszönöm szépen a bizottság képviselője. kíván a szót kérni? Nem. Akkor a jelentés felelősére bíznám azt, hogy ö, zárja le ezt a beszélgetést. Igen. Hát igen. Sajnálom, hogy a bizottság nem kíván erre reagálni, de ha hár, jobb lett volna, ha az elmúlt három évben nem mond semmit, hiszen a bizottság a memorandumokat az érintett országokkal aláíratta és aláírta, anélkül, hogy megvitatta volna az érintett országokkal, csak a Trójka többi tagjával, csak az Eurócsoport igazgató kérték ki a véleményét. Mi sajnálatos azért. Vannak európai vezetők, akik ezt be is látják, hogy hibát követtek el, itt azt látjuk, hogy ők hitelezőként lépnek fel, és az emberi oldal hiányzik. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat, a támogatást, és szeretném kiegészíteni azzal, hogy a munka úgy folyik majd tovább, hogy minden véleményt figyelembe veszek, mert ezek észszerűnek tűnnek. Egy néhány kérdés persze az elején tisztázni kell már. Igaz ez, és Ines Szubort is ezt mondta, hogy valahogy valamennyien úgy érezhetjük, hogy eh, itt három szakbizottság van érintve a trojka kérdésében, ezzel viszont elveszítjük eh, az összképet. Itt a szociális kérdés alig kerül szóba, egy dosszié megmentéséről beszélünk, és Edith Estrella is ezt mondta, hogy a szociális és gazdasági következményeket elemezhetjük három szakbizottság részvételével, és az marad, hogy a válság, és amit Regina Bastos mondott, és tulajdonképpen ami a deficiteket, az eladósodást illeti, a válság okait illeti, Nos, ez, ez, ezt fogjuk elveszíteni, ennek az ekonnál kellene lennie tulajdonképpen ennek a kérdésnek, és a pénzügyi dolgokat az AFKO vitatja meg. Persze ez nem azt jelenti, hogy nekünk teljesen csöndbe kell maradnunk, de azt tudom mondani, hogy sajnálatos, és nem túl bölcs dolog, ha nem érünk a lehetőségeinkkel, hogy felvessük itt a szociális következményeket is, és az egyéb károkat viszont könnyen lehet, hogy a szakbizottságokat kijátszák egymás ellen, és nem sikerül megoldást találni. Itt egy szociális vitát szerintem mindenképpen le kéne folytatni azért, és levonni a következtetéseket a jövőre nézve. Ezért aztán a módosítók kapcsán azt szeretném mondani, hogy koncentráljunk a szociális hatásokra és a foglalkoztatási hatásokra ebben a négy országban. Tehát erre irányuljon a módosító és hogyha a programokról beszéljünk, és a kormányprogramokról, ne beszéljünk az érintett országokban, hiszen a mm, kormánypolitikák már csak reagálnak adott feltételekre. Amit látunk, azok a memorandumok, amelyek megszülettek, az EKB-nak is megvannak a maga mandátumai, és igazából ők, az LKB elmondta, hogy egy-egy jogalkotást hogyan kell véghez vinni egy országban. Miközben az LKB persze nagyon büszke a saját függetlenségére, de egyáltalán nem kíván mozgásteret adni a tagállamoknak, hogy elérjék a célokat, hanem azt is megmegyek, hogy kell ezt elérni. Tehát ez egy megszorító kurzus lett, ahol ezt a politikát kőkemény képviselték és az Alkotmánybíróság Portugáliában például ezt elítélte, hogy olyan intézkedésekről van szó, amelyek alkotmányellenesek Portugáliában. Tehát ezeket a kérdéseket mind figyelembe kell venni. Regina, nem is szeretném felvetni azt az alapkérdést, hogy a gazdasági helyzet szükségesét működtett egy ilyen programot. Persze, hogy volt egy vészhelyzet a gazdaságban. Inkább az a kérdés, hogy a feltételek, amelyeket megfogalmaztak a támogatásra vonatkozóan, mennyire egyértelműek, tehát a szociális programokat, az egészségpolitikát és számos ilyen nagyon fontos témát nem hagyt, hagytak figyelni, kívül, és azt mondták, a szociális állam ezen elemeit le kell bontani. Az Európa Tanács egyébként már elemezte is ezt, és azt mondta, hogy ez szembe megy az Európai Szociális Kartával, mert itt az európai szociális modell alappilléreire megtek meg. Tehát az Európa Tanács azt mondta, hogy a gazdasági egyensúlyi keresése nem teszi lehetővé a bizottság számára, hogy az összes többi célt figyelmen kívül hagyja, hogyha azok legalább olyan fontosak. Tehát mérlegelni kell, és kiegyensúlyozottan kell kezelni ezt a kérdést. Ez viszont nem történt meg. Nem próbálták meg tisztességesen megítélni a cselekményeik következményeit, a memorandumokban egyáltalán nem is beszélnek az esetleges szociális hatásokról, hogy milyen hatásokkal jár ez a legszegényebbekre nézve, ez egy szörnyű dolog. Olli Rén egyébként az aláírója ennek, és Olli Rén számomra ezért valahol a válság arca marad. Egyetértek azzal, amit elmondtak, néhányan mi szerint egy kényszerzubbonyt alkalmaztak, és kényszerítettek rá ezekre az országokra, vagy fogalmazunk úgy, hogy ugyanolyan méretű öltönyt adtak mindenkire, holott a testalkatok nagyon különböző volt a pacienseknek. Itt tényleg megpróbáltak egy változást végrehajtani, és mindenbe beleavatkoztak, az iparpolitikába, a nyugdíjrendszerbe, stb. Például a spanyol nyugdíjrendszer mint egy 60 milliárdos többlettel rendelkezett akkoriban még, amikor ez kezdődött, és mégis azt mondták, hogy nem szabad másképp fellépnünk, mint, hogyha, mint azok az országok teszik, amelyeknek deficites a nyugdíjrendszer. nagyon ugyanazokat az eszközöket használták mindenhol, aminek szörnyű következményei lettek. Remélem, hogy igaza van Basztus asszonynak, hogy ennek meg lesznek a következményei. Nem csak arról beszélünk ugyanis, hogy mi történt a múltban, mert a jövőben is lesz válság. Nem ez az utolsó válság. A lényeg, hogy megtaláljuk az idevágó tapasztalatokat, és tanuljunk belőlük. Sokan mondják, hogy nincs alternatíva, de ez nem igaz. Mindig van valamilyen alternatíva Európai programnak szokták ezt nevezni, de ez nem európai program, ez egy közösségen kívüli program volt, amely, olyan programra van szükség, amely figyelembe veszi a különbségeket és az aszimetriákat és az egyes országok között. Egyébként pedig azt látjuk, hogy az állam nagyon komoly adósságot vállalt át, vállalt magára, de hát itt ez nem feltétlenül európai érték. nem csak hitelezők vagyunk, hanem egy közösség tagja is. Nem mi vagyunk a feketébe öltözött ügynökök, akiket kiküldenek, és utána egy ilyen megszorító kurzust véghez visznek. Nem, szolidaritásra is szükség van. Az intézkedések eredményeit már látjuk részben, és majd következnek a többiek még, és látjuk, hogy milyen pusztító eredmények születtek. Nem olyan intézkedések voltak, amelyek a makroökonómiai egyensúlyt kívántak helyreállítani, hanem egyszerűen a hitelező szerepével élte, éltek eh, egy neoliberális eh, napirend végrehajtására, amit már évtizedek hogy csinálnak egyébként. Ilyen értelemben várom a módosítóikat, kérem a témánkra koncentráljanak, nem fogjuk megoldani itt most a világ összes problémáját egyszerre. Mindenek előtt diagnózist szeretnénk felállítani, és ö, törekedni arra, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő újra. Köszönöm az előadó úrnak. Megértettem, hogy felhívott minket arra, hogy mindenki ö, tartsa magát, vegye figyelembe az Amploa szakbizottság ö, ö, hatásköreit, ez így van, de a módszertamból kiindulva Például az a tény, hogy több alkalommal vagy elítéltük a trojkának magának a működését, vagy sajnálatosnak találtuk azt, hogy az ILO-t legalább minimális szinten be nem vonták ezen fellépésbe. Ezek olyan témák, előadó úr, amiket mindenképpen szeretnénk nevesíteni a jelentésben. Az ECON jelentéstevőjével is szeretnék beszélni, mert nekünk a parlamentben érdekünkben áll az, hogy emlékeztessünk arra, hogy a parlamentum mandátumának elején, ciklusának elején a válsággal foglalkozó speciális bizottságban egy olyan munkát kezdeményezett, amelyen keresztül valahol úgymond győztesen lehetett volna kilépni, e, kilábolni ebből a válsághelyzetből, nem pedig még mélyebbre a megszorítások mélyébe, bugyrába torkolnunk. Én úgy gondolom, hogy ezeket a témákat is a módosítókkal le fogjuk majd fedni. Nem beszéltünk egy technikai jellegű pontról. A ön a véleményét ö, mm, úgy fogalmazta meg, hogy az ekonhoz fordul, de de egy újabb véleményt nem fog megfogalmazni, hanem a vélemény alapjául, alapul szolgál, és egy saját kezdeményezésű véleményt fog ezután megvalósítani. De itt most feltesszük azt a kérdést, hogy a preambulumoknak mi lesz a minőségük, a státuszuk. Tehát még akkor is, hogyha nem utalunk arra a közös meghallgatásra, amelyet az Ekkonnal együtt szerveztünk meg Görögországról, a büró mandátuma alatt, ugye itt az elnökök értekezletének égisze alatt nagyon szeretük volna, ha minket is bevontak volna. Én mégis azt javaslom, hogy azt megértem, hogy módosítóként fogja saját jelentéséhez beterjeszteni ezen ö, ezen megjegyzéseket, még ha csak angolul is állnak rendelkezésre ezek a e, módosítók, kérném minden kollégának küldje meg ezen módosítókat, amikor majd ők a módosító indítványaikat be akarják terjeszteni, akkor a saját kezdeményezésű véleményhez ezen preambulum bekezdésekhez is megfogalmazhassanak módosítókat. Így járunk tehát el, és a kollégáknak kérem mailben majd emlékeztessük arról, hogy hogyan járunk el. Az eljárás jövőiről a módosítók benyújtásának határideje e, elég generózus lesz, mert a téli szünet alatt lehet majd dolgozni, ugyanis január 15-én 12 óráig lehet déli 12-ig beadni módosítókat, azokat megvizsgáljuk február 3-án, a kompromisszumos módosítókat február 12-én vizsgáljuk meg, és másnap az AMPL szakbizottságban január 13-án szavazunk, és így a márciusi plenárisra vihetjük a saját kezdeményezésű véleményt, ha jól ö, tippelek, akkor a ö, az Ekon szakbizottság véleményével párhuzamosan ott már lesz, és másik témafelelőssel együtt. Arra is emlékeztetnék, hogy január 9-én egy nyilvános meghallgatást tartunk itt a szakbizottságunkban, amelyen lehetőségünk lesz szakértők véleményét kikérni azon kihívásokról, amelyekkel a jelentés foglalkozik. Párhuzamosan ezzel, ha jól értettem, az Egon szakbizottságban is történt egy sajátos meghallgatásra szóló kezdeményezés, ahova a szociális partnereket vonnák be. Ha ez így lesz, és ez megerősítés nyer, akkor szeretnénk, hogy legalább erre a meghallgatásra oly módon kerüljön sor, hogy mi, az AMPL szakbizottság is részt vehessünk a meghallgatáson, tehát közös meghallgatást szeretnénk. Tessék, Cerkasz úr! Újra az előadó. Elnök asszony, Szeretném elmondani a hallgatóknak és a többi képviselőnek, hogy egy linkedin hozott létre a parlament, vagyis az online vitacsoportot, és ott bárki elmondhatja a véleményét. Alors, euh, comme, euh... Elnök asszony. A szakbizottságunk valóban a szociális innováció csúcsát képviseli, és a demokráció, demokratikus innovációnak is mi vagyunk a zászlóvivői, és tudjuk, hogy van egy olyan kísérleti projekt, amelyet beindítottunk, és az ön jelentése lesz úgymond a puding próbája, és a hozzáadott értéket képviselve már most úgymond Cézárként üdvözöljük Önt az innováció területén. Amire most utalt Ön, Cerkasz úr, az az, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban van egy olyan internetes link, amelyen keresztül, webstreamingen keresztül is lehet különböző gondolatokat, hozzájárulásokat megosztani e, online módon, tehát konkrétan önhöz lehet intézni javaslatokat. Ennyit a, erről a napirendi pontról. Most pedig a költségvetési csomagra térünk át, és akkor most a 2012-es mentesítésekről szólnék öt jelentésről. Én egy közös vitát szeretnék nyitni először az általános költségvetéséről az Európai Bizottságnak, aztán az etf re térünk át, aztán az OSA-ra, a CEDEFOP-ra, majd a Eurofundra vonatkozó véleményről van szó. Az általános keret, amelyben a mentesítésekről beszélünk, természetesen azon következtetésekre épül, és azon munkálatokra, amelyeket a számbevőszék végzett a 2012-es gazdasági évben végzett munkáról. Idén a számbevőszék úgy döntött, hogy anyagi hibák ö, ö, is felmerültek, és a felügyeleti és rendszer ellenőrzési ügyletek olyanok voltak, amelyekből csak részleges hatékonyságról lehetett beszélni, mert 2012-ben mi is történt. Növekedett átfogó globális mértékben a hiba arányok száma. Ami a kifizetéseket illeti, ez a hibarány 3,9-ről 4,8-ra változott, az, a szakbizottságunk területén pedig a helyzet azért jobb, de mégiscsak növekedett a hibarány, mert 2,2%-ról 3,2%-ra emelkedett a hibarányok száma, ami 1%-os növekedést jelent. Ami a mi szakbizottságunk kompetenciáját illeti a fő költségvetési ö, ö, kérdés az ESZÁ-ból származik, hiszen az ESZÁ-ból 97% származik a kiadásoknál a foglalkoztatási és, és szociális területen. Tehát 97%-át az összkiadásoknak az FSE, azaz, hogy az ESA használta ki, a többi részt pedig segít, szubvenciókra és támogatásokra fordították az illetékes szervezetek számára. Nos, a legjelentősebb kockázat, amelyről a számvevőszék az ESZ-val kapcsolatban szól a jelentésében, az, az abból fakad, hogy nem igazán megfoghatóak a kiadások akkor, amikor a humán erőforrásokba investálunk legyenek ezek képzési kiadások, vagy más humán erőforrási, társfinanszírozási kötelezettségvállalások. Számos szerepvállaló finanszírozásáról van szó, és hát ez nehézségekkel jár, de hát magának a szociálpolitikának a természete is ilyen azzal, azzal foglalja össze a számbevőszék a munkáját, hogy az ellenőrzés részben hatékony, mármint a munka részben hatékonyan ö, folyt, és 2007-2013-ban a hiba arány körülbelül 3,2 százalékban állapítható meg. Néhány gondolatot szerettem volna megosztani önökkel, hogy átláthatóan vizsgáljuk meg ezen jelentéseket a 2012-es évről. Most a politikai hatályról, amelyel mi magunk foglalkozunk, azt szeretném elmondani, hogy a számbevőszék a bizottság számára azt ajánlja, azt javasolja, hogy vegyem figyelembe bizonyos gyenge pontokat, amelyeket megfigyelt, különösen az első szintű vizsgálatnál, a kérelem első szintű ö, kérelmeknél. Én nem hiszem, hogy a, a, azok, akik valóban felhasználják az alapokat, így gondolják, de a számbevőszék így gondolja. A számbevőszék egyéb iránt rámutat annak lehetőségére is, hogy a szabályokat a nemzeti jogosultsági egyszerűsítést is meg kell vizsgálni, tehát hogy ezen szabályokat egyszerűsíteni kell, túl komplexek az eljárások, és így a hibakockázat is fokozódik. Azt is kéri a számbevőszék, hogy természetesen egyszerűbbé váljanak ezen szabályok bátorítja tovább a számvevőszék az egyszerűbb eljárások alkalmazását, mert az ilyen egyszerűbb eljárásoknak hála a hibakockázat csökkenhet a költségelszámolási módszerek esetében. Lehetőség van arra egyébként, hogy a felügyelet és a bevezetett intézkedések a fő instrumentummal kapcsolatban, amely az ESA, harmonikusan valósuljon meg az EU 2020-as stratégiával, valamint az európai szemeszter kontextusában is. Az a vélemény, amelyet én fogalmaztam meg, bizonyos további javaslatokat is megfogalmaz, hogy még jobban le lehessen a hiba százalékot hiba arányt csökkenteni. Üdvözli a jelentés azon program beindítását, amely a Your First Yours Job program beindítását illeti, ez innovatív jellegű, és azt is javasolja a jelentés vagy vélemény, hogy a legrászorulóbbaknak szóló európai alapot olyan kontrollmechanizmusokkal lássák el, amelyek megfelelnek a célközönségnek. Ezt nem lehet összevetni más programokkal, különösen nem az ESZÁ-val. Úgyhogy itt az ellenőrzés módozatait finomra hangoltabban kell megoldani. Az ügynökségek négyből négy van, önök is tudják. Átfogóan azt mondhatom a 2012-es gazdasági évről, hogy az ügynökségek megfeleltek mind a jogszerűségnek, mind pedig a szabályszerűségnek az ügyletek szintjén. A CEDEFOP ügynökség Szaloniki székhelyjel azt javasoljuk, hogy üdvözöljük végül is, hogy egy igazgató kinevezése megtörtént, ami a torinói ETF ügynökséget illeti, tudomásról vesszük azon intézkedéseket, amelyeket azért hoztak meg, hogy a pénzállomány feltételeit az ügynökségnél javítsák, üdvözöljük az átláthatóságot, amelyet 2012-ben a toborzás folyamatában alkalmaztak, ugyanakkor ehhez még azt is hozzátenném, jelzés értékkel, hogy 2013-ban látjuk, hogy nehézség van itt. Még akkor is, hogyha üdvözöljük erőteljesen, hogy megújították az igazgató asszony ö, ö, ö, kinevezését, ami viszont az ügynökség eljárási szabályát illeti, valamint az intézmény közi eljárást, hát bizony nem tartottak be mindent, mert egyrészt nem kérték ki a véleményünket, és nem is tájékoztattak minket előre arról, hogy ö, az igazgató asszony mandátumának megújítása megtörtént. 2013-ról beszélünk, és ez már megtörtént, ez az esemény, mégis utalunk majd a véleményünkben, a 2012-es véleményünkben erre a 2013-as jelentésre. Aztán még az ETF-fel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy Ugyan 2013-ban történt, de mégis üdvözölni fogjuk, azt javasoljuk, hogy üdvözöljük azon nemrégiben megkötött megállapodást, amely a székhelyről szól az olasz hatóságok és az ügynökség között született a megállapodás. Harmadik, Eurofond, Dublini székhelyen arra utalunk, hogy jelentős az átviteli arány a tervezett vagy nem tervezett munkálatok esetében, hát ez mindig akadályt képez a megfelelő munkaprogram végrehajtásában. Negyedik és utolsó jelentés az OSA Bilbaui ügynöksége, ahol szintén a székhely megállapodás mm, megkötése került, és ezzel a székhely megállapodással eh, kapcsolatban azt szeretnénk elmondani, hogy itt még van haladásra lehetőség, és eh, a pályázati eljárások szintjén kell még javítani a helyzetet. Általában elmondható, hogy a teljesítményük és a pénzügyi menedzsmentjük eh, kapcsán azt szeretném újra elmondani, hogy számunkra mennyire fontos, hogy felelős szakbizottságként az éves programról is vitát nyithassunk. Én azt gondolom, hogy nagyjából szinte teljes körülön bemutattam ezt az öt ö, ö, ö, mentesítési tervet, de megnyitom most a vitát, ki kíván szót kérni. Úgy tűnik senki. Az Európai Bizottság kíván-e szót kérni? Marian Harkin. Madam Chair, you've left very... Tisztelt elnök asszony, nagyon kevés mondani való maradt, miután ön nagyon átfogóan ismertetett minden. Az egyetlen, amit hozzátennék, az mindössze annyi, hogy a mentesítéssel kapcsolatban szerintem a javaslata a hármas bekezdésben, ahol megvizsgáljuk a különböző elnökasszony nem az ügynökség, hanem a bizottságra gondoltam. Ön beszélt a különböző elemek a mikrofinanszírozás, szociális alap és érdek, amiknek mérni kell a 2020-as ágendában lefektetett célokhoz képest milyen teljesítményük van, hogy ezekről beszéltünk. Tehát ezt meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk mi is ehhez hozzájárulni. És Hát azt is értem, amit mondott arról, hogy milyen ö, kockázatok vannak a számvevőszék ö, esetében, amikor ö, nem kézzelfogható dolgokba raköltjük a pénzt, és hogy hogyan vizsgáljuk. Kétségtelen, hogy itt fontos a teljes megfelelés. De úgy gondolom, hogy képviselőként mindkét részét látjuk a dolognak. Valamikor a zöldek, pirosak, vagy nem tudom, akik nézik a mentesítéseket, akkor is tudjuk, hogy vannak esetek, vagy problémák. Ugyanakkor halljuk a túlzott adminisztrációt, a túlzott bürokráciát, hogy az állampolgárok is, tehát ha azt látjuk, hogy hogyan próbálnak mozgásteret nyerni az emberek, úgyhogy mozdulni tudjunk. A többi ügynökséggel kapcsolatban van néhány kisebb dolog, egy vagy két módosított van, de szerintem ön mindenelt megfelelően bemutatott. Elnök, köszönöm szépen. Bizottság eh, nem kíván szólni, vagy igen? Igen? Akkor önöki a szó. Köszönöm szépen. Eh, Néhány eh, bevezetőt mondanék részemről, és a megoldásokra vonatkozóan. Először is talán a végrehajtást illetően a költségvetési korlátok ellenére a fizetések aránya növekedett 2012-be, és 11,6 milliárdot elérte, ami szerintem önmagában pozitív. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az e- eredeti költségvetést végrehajtottuk, mert 100 fölött van a végrehajtás. Ez természetesen specifikus eszközök is vannak ebben, mint például a mikrofinanszírozás vagy mások. Úgyhogy ez is magyarázza ezt, de összesen a növekedés és a végrehajtás a korábbi évekhez képest nagyon jó volt. Ahogy ön is rámutatott a Digi Employment esetében, 3,2% a használ, felhasználás, ami a legalacsonyabb az összes területen, és hogy ön is említette, valami növekedés van a korábbi idők vagy évekhez képest, amikor 2,2% volt, de ez nyilvánvalóan összefügg a már megvitatott kérdésekkel. Hogy jobban értsük ezt a növekedést, szerintem fontos arra rámutatni, hogy 40%-a a teljes DG Employment eseknek, ez egy tagállamot érint, egyetlen egy tagállamban, és ebben a tagállamban a bizottság ugyanabban a pénzügyi évben, 2012-ben egy 20%-os pénzügyi korrekciót hajtott végre. Tehát teljes mértékben világos volt, és korrekálásra is kerültek a elkövetett hibák tehát ez azt jelenti, hogy metodológiai szempontok miatt ez a korrekció, ami egyébként nagyon fontos, figyelembevételre kell, hogy kerüljön. Ennélkül nagyon stabil helyzetben vagyunk a korábbi éveket összehasonlítva. Milyen intézkedéseket hozhatunk? 2012-13-ban ezt már láttuk, illetve a következő időszakokra. Először is tovább növe, eh, alkalmaztuk a szigorú politikát, a a, többek között a kifizetések felfüggesztését, illetve megtakadását. A kifizetések volumene jelentősen megnövekedett. Ugyanakkor fin, fontos pénzügyi korrekciókat is néztünk, 432 millió euróban, és nagyon sokat fektettünk, sok energiát fektettünk az egyszerűsítésbe. Az egyszerűsítés a lehető legjobb lehetőség, hogy javítsuk a, például a szociális alap végrehajtásának hatékonyságát. És ezt megerősítettük. Éppen ezért egyszerűsítési szemináriumokat tartottunk szinte minden tagállamban, 28-ból 24-ben, és nagyon nagy mértékben szorgalmaztuk az egyszerűsítéseket az elkövetkezendő idénre. Úgy gondoljuk, hogy az visszacsatolás alapján, hogy ez egy sokkal jobb végrehajtást tesz lehetővé, és mindenképpen pozitívak a tapasztalatok. Továbbá az új időszakra vonatkozóan az egyik új eszközt is szeretnénk használni, mint például a nettó pénzügyi korrekciót, aminek hatása van, és segíti a tagállamokat, amikor ismétlődő problémák jelentkeznek a pénzügyi ellenőrzés területén. Az Európa 2020 szal kapcsolatban a hozzáadott értéke a szociális alapnak, nagyon jól tükröződnek a jelentésünkben, és több mint 50 ezer ember vett részt ezekben. És a legutolsó végrehajtási jelentések alapján 50 ezer ember kapott képzést, 11 kér, igénylést kaptunk programokra, ezek alapvetően 400 ezer munkavállalónak a továbbképzését segítette. Ezért úgy gondoljuk, hogy összességében, bár van még lehetőség javítani, az, hogy sokkal alacsonyabb hiba százalékot értünk el, mint korábban, ez mindenképpen pozitív. Végezetül pedig, ami az ügynökségeket illeti, azt tapasztaltuk, hogy a négy jelentés valójában világos, nem vetődnek fel kérdések, és fontos nagyon sok esetben, a több éves jellege a projekteknek figyelembevétele kell, hogy kerüljön, bizonyos késések, csúszások vannak a szerződések miatt is. És az éves jelentésekben az ügynökségek is foglalkoztak azon kérdésekkel, amiket felvetett a számövőszék átláthatóság és egyéb tekintetben. Elnök, köszönöm szépen ezeket a pontosításokat, ezeket figyelembe fogjuk venni. A hat mentesítés vizsgálatakor Marian Harkinak is köszönöm az észrevételeket. Ezeket majd megpróbáljuk módosító indítványá fogalmazni, és lehetővé teszi majd, hogy tovább rávilágítsunk azon pontokra, amiket említett és ezen az alapon a módosítók benyújtása határideje lehetne január 7-e 12 óra 22-23-án megvizsgálhatnánk, kompromisszumokat február 12-én és február 13-án szavazhatnánk, és végül plenárison március 17-én. Ezzel befejeztük ezen napi rendi pontokat, és most akkor következik a hatos napi a 26-os, javítja az elnök, amelyben a szót azonnal megadom Bauer Edith asszonynak, aki a tanácssal folyó tárgyalásokról szól, a munkavállalók szabad mozgásával összesfüggésében biztosított jogokról. Ez egy olyan szöveg, amiről úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen ö, nagyobb gondok nélkül kell, hogy meg tudjunk tárgyalni, de valójában mégiscsak úgy tűnik, hogy ez egy nem is olyan egyszerű, en tárgyalható szöveg, úgyhogy már is megadom a szót a jelentéskészítőnek. Thank you, Madam Chair. Uh... Köszönöm szépen. Van jó hírem, de nem minden árnyék előadónak mert jó ez lezártuk a tárgyalásokat ma délelőtt. 6 órát követően, miután 6 órát tárgyaltunk a tanácssal és a bizottsággal, de feltételesen zártuk csak le. A feltételek adottak. Ezzel a azt értem, hogy befejeztük a tárgyalásokat, mint mondtam, aminek a feltétele az, hogy az a csomag, amelyben megállapodtunk, amely a viktimizációt magában foglalja a jogi szövegben, legyenek kapcsolattartó pontok, legyen egy hálózata ennek a koordinálásnak, egy államban, és, és a lehetőség a kollektív jogorvoslatra is szerepeljen, a diszkriminációval szembeni fellépés a preambulumban, méghozzá ez úgy történne, hogy a lakóhely szerint lehetne ezt megtenni, szám több helyen, nem egy helyen, szerepel ez, és ez a probléma megemlítve. Tudjuk, hogy egyes országok elkerülik a nemzetiségen alapú diszkriminációt oly módon, hogy lakóhely alapján diszkriminálnak. A ezen tény ellenére a tanács szigorúan ellenállt, hogy ez belekerüljön a rendelkező részbe. Itt a szövegben. Minden esetre a végén találtunk kompromisszumokat. A kompromisszum sose a legjobb megoldás, de elfogadható megoldás. Ezért aztán azt gondolom, hogy meg kéne várnunk, vagy észszerű megvárni a visszajelzést péntekig és hogyha egyetértés születik a tanácsban, akkor elmondhatjuk, hogy tényleg jobb lett a javaslat. Ami persze nem egyszerűen született, meg nagyon kemény tárgyalás folyt, de úgy gondolom végül is kielégítőnek mondhatjuk az eredményt. Köszönöm szépen jelentéstevő asszony, és kérdezném, hogy van-e kiegészítendő a jelentéstevőnkkel szerintem minden nagyon jól mobilizáltuk magunkat a tárgyalásokra a tanácssal szemben, akinek volt egy felfogása, a szabad mozgás, és nagyon hozzájárultunk, hogy a szabad mozgás mellett azért a dolgozók jogai is figyelembe vételre kerüljenek. Hát, hogyha egy kicsit karikatír, karikírozom az különböző álláspontokat, hallottuk a tanács álláspontját is, hogy, és megnézzük, hogy az a kompromisszum, amit sikerült kikényszeríteni, lehet-e az utolsó ö, mondat, vagy végpontja ennek a tárgyalásnak. Lesz még alkalmunk visszatérni az eredményre, és a, víz, a koreper visszajelzését is majd látjuk a következő szakbizottsági üléskor. Ezzel a napi rendi ponttal akkor végeztünk, és most rátérünk a 27-es pontra, amely e, kapcsolatban jelzem, hogy miután a szakbizottságunk ellátogatott október 29-31-e között Görögországba, hogy ott találkozzon a görög elnökséggel, amely az Európai Unió elnöki tisztjét látja el jövő év január 1-től. Egy írásos beszámoló készült a delegáció látogatásáról, ezt önök megkapták. Emlékeztetőle említeném, hogy a delegáció tagjai a következők voltak. Steinrück, Ines Zuber, és comme euh, membre euh, Euh, euh, locaux de l'étape, si j'ose dire. Továbbá. Et euh, Sylvana. Rapti volt még, valamint euh, a látogatás során találkoztunk megfelelő partnereinkkel a görög parlamentben, a munkaügyi miniszterrel, pénzügyminiszterrel és az európai ügyek miniszter helyettesével, a Nemzeti Munkaügyi Szervezet képviselőjével egy nagyon hasznos beszélgetés volt az ifjúsági garanciáról, és a szociális partnerekkel és az ifjúsági miniszterrel is találkoztunk, és nagyon gyorsan meglátogattunk egy olyan projektet is, amelyet az Európai Szociális Alapból finanszíroznak, amely lehetővé tette fiatalok számára, hogy új technológiák területén dolgozzanak. Ha jól emlékszem, akkor egy Nokia telephelyről volt szó. A Nokia úgy tűnik üldöz bennünket a tevékenységünkben, de ebben az esetben egy nagyon érdekes tevékenységről volt szó, ami lehetővé tette fiatalok számára, olyan fiataloknak, akik nehéz helyzetben voltak egyébként, hogy a vállalat kínálata alapján újra munkát találjanak. Van-e, aki szeretne hozzászólni a kollégák részéről, akik esetleg részt vettek, vagy mások szeretnének-e tisztázást? Nem, csak akkor kérem, hogy olvassák el az írásos beszámolót. Ezzel a 27a ponthoz jutunk el ez pedig a tanácsal folytatott tárgyalás arról a rendeletről, ami a munkaerő közösségi munkaerővel kapcsolatos szúrópróba szerint véleménykérés. Most megadom a szót Tatjana Zdanokának, aki a jelentés készítője, hogy számoljon be a trilógusról, amely ma reggel került megtartása, Ez a második háromoldalú tárgyalás volt, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy sikeresen vezettük ezt a tárgyalást és a parlament álláspontját is megfelelően képviseltük. A második része a felmérésnek delegált aktuson kerül, ke, kell, hogy megvalósításra kerüljön. A tanács nem fogadott el bizonyos kompromisszumokat az első három oldalú tárgyalás során, hanem ragaszkodott ahhoz, hogy a tanács és a bizottság nagyobb beleszólást kapjon a ö, különböző dolgokba, a változók listájába. Mi pedig ragasztunk ahhoz, hogy ez politikai fontosságú kérdés, és nekünk is beleszólásunk kell, hogy legyen, és ezt úgy kell bonyolítanunk, ahogy eddig volt. Tehát delegált aktussal történjen a megoldás. Eddig nem sikerült megállapodásra jutnunk, de azután miután megvolt a párbeszéd, azt mondták, hogy mégiscsak ki, készen állnak egy koreperülést javasolni, ami pénteken lesz, és így a, az a szöveg, amely megismétli a bizonyos módosításokat tartalmaz, Tehát nagyon reméljük, hogy pénteken megállapodás születik, tehát el fogja fogadni a tanács, mert hogyha nem, akkor nem lesz első olvasati megállapodás. Néhány szót a külön, véleménykülönbségekről, ugye a no opinion clause, tehát a vélemény nem záradék, a bizottság pedig nem fogadja el a tervezetet. Most hajlandók visszavonni ezt a javaslatot, tehát azt reméljük, hogy pénteken majd beleegyezik a tanács, aztán utána meglátjuk, hogy hogyan tovább. Köszönöm. Sorry, <laughs> but yeah. Merci beaucoup. Euh, Köszönjük szépen, mint mindenki megértette az elmondottakból, hogy a helyzet megint csak a komitológiához kapcsolódik, ahol az Európai Parlamentnek megint csak kötnie kellett az ebet a karóhoz, és elmondani, hogy semmi ok nincs arra, hogy a jogi alaptól elszakadjunk és az új szerződéses rendelkezésekben nem szabad az Európai Parlament jogait megcsorbítani, ez ugyanis a jogalapból fakad. Végül is az észszerű érvek, mondjuk egy feszült délelőttöt követően a bölcsesség győzedelmeskedett, és reméljük, hogy az elnökség lezárhatja majd a dossziét péntekig. És ha ez így lesz, akkor majd a következő január elejé ülésen véleményt formálhatunk róla. Köszönöm a vállalását a témafelelősnek a e területen. Most pedig a napirendünk utolsó pontjára térünk át. Most először hallunk beszámolót azon tárgyalások kezdetéről, vagy legalábbis a tárgyalások előkészítéséről, amely tanácsal folyik majd, miről. A 76 71-es kiküldetésben lévő szolgáltató munkavállalók irányelvéről szól. A tárgyalásokról számít, számol majd be a témafelelősünk, ahol a két nagykövet, a litván és görög nagykövet is ott volt, de maga biztos is eljött, így a bizottságot képviselte, öné a szó.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 Azt is láttuk, hogy azok az országok, amelyek kiküldetésbe küldik az országokat, nem igazán érdekeltek abban, hogy együttműködés történjen, ezért ezt a cikket megváltoztattuk. Ugyancsak megváltoztattuk az ellenőrzési rendelkezéseket. 8-as, valamint 18-as, 19-es a kísérőintézkedések, valamint nyújtás a belső piacról. Ezek a cikkek is olyan pontok, ahol nehézségek lehetnek. A hármas cikk, mint említettem, nagyon ellentmondásos, és attól tartok, feltételezem legalábbis, hogy igen heves vitára számíthatunk. A tanács úgy gondolja, hogy az együttműködés a tagállamok között kötelező kell, hogy lenne, mi pedig egy fakultatív rendszert javaslunk. Szeretnénk a kétoldalú megállapodásokra összpontosítani. A negyedik és ötödik találkozó során majd a négyes fejezetről szeretnénk a 9-es cikken keresztül ellenőrzési felügyeleti intézkedés, 10-es cikk az ellenőrzések felügyeletek megvalósítása, szankciók és panaszok, 12-es cikk a, a kölcsönös felelősség egyetemes felelősség. Hát ezek mind-mind fogós kérdések, tehát a 9-es és 12-es cikk, mint említettem, a legellentmondásosabbak mind a parlamentben, mind a tanácsban. Ugyanakkor számítunk a sikerre. Úgy tudom, hogy a bizottság és a tanács elkötelezettek abban, hogy a munkálatokat még a mi parlamentunk ciklusának vége előtt lezárjuk. A hatodik találkozónkat a hatos fejezetnek szenteljük majd. Határokon átnyúló egyetműködés, szankciók, 13-as, 16-os cikkek. 17-es cikk, 20-as, 23-as cikk. Azt gondolom ezen munkálatok során majd meglátjuk, hogy vajon érdemese a preambulumokról is külön értekezleteket tartani? Ha igen, akkor a, vagy a cikkek, ö, cikkenkénti tanulmányozás után a cikknek megfelelő preambulumról ö, is tárgyalunk, vagy a legvégén egy preambulum ülést tartunk. A 13-as cikk külön figyelmet érdemel. Itt a szociális ö, járulékok kérdése a, a téma, 14-es cikk aztán a parlament módosítójára vonatkozik. Nem fogadta a tanács a módosítónkat pozitívan, de azért visszatérünk majd még erre. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. A párbeszédben minden egyes fél szeretne módosításokkal élni, amennyiben azok szükségesek. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Én még valamit hozzátennék ehhez, hogy kiegészítsem az ön által elmondottakat. Három nyelven, lengyelül, franciául és angolul tárgyalunk, de mivel hat trilógus terveztünk be, ezekből úgymond eh, endless, tehát eh, éjszakában nyúló tárgyalásokra is számítunk, ez pedig azt jelenti, hogy a nyelvi kiosztás nem biztos, hogy rendelkezésünkre áll majd minden egyes találkozó végéig, de azt gondolom, hogy ez, ezen kötelemmel mindenki tisztában van, vagy korláttal. A tanács azt is ö, elmondta, hogy célirányosan a legfogósabb cikkekre kíván összpontosítani. Az első trilógus után amely a nagykövet nélkül kerül majd megrendezésre az, az ő helyettesének részvételével. Ezt követően a tárgyalásokat azonnal a 3-as, 9-es és 12-es cikkekkel folytassuk. A parlament a válaszadásából még kivál, és úgy véljük, hogy annak függvényében, hogy a hármas cikkről milyen tárgyalásokat folytatunk, majd meglátjuk, és aztán lehet, hogy felcseréljük a cikkek tárgyalásának sorrendjét, hogy valóban a legfogósabb kérdésekre koncentráljunk, de nem az első pillanattól gondolunk így eljárni. Sikerre akarjuk vinni ezt a témát, és ez csak úgy lesz lehetséges, hogyha a megállapodás megfelelő lesz a hármas cikkel kapcsolatban. Bárki kíván-e szólni, megjegyzéssel élni? Ha nem, akkor befejeztük a mai napi rendi pontunk tárgyalását. A következő ülésünkre január 9-én fog sor kerülni, egy rendkívül ülés lesz ez 9-től 12.30-ig, de kérem Önöket, hogy most azért ne ö, hagyják el az üléstermet, de legalábbis az ülésterem előtt ö, kérem, a ö, biztos jelenlétében legyenek szívesek egy ö, karácsonyi koktél formájában poharat emelni velünk, úgyhogy szép estét mindenkinek, és további kellemes ö, együttlétet. Minden jót kívánunk!